Wir versuchen mal einen Text, Test, nicht Text. Akkor megpróbáljuk, hogy működik-e. Működik-e? Németül beszélek, és kérdezem, hogy a világ összes nyelvén értenek-e. A spanyol kollégákat kérdezem, hogy működik-e, működik-e, spanyol, angol, működik a rendszer. Úgy látszik, hogy működik. Yes, function? Okay. Then, once again. Akkor kezdjük még egyszer. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Kön eh, köszöntöm a spanyol miniszter asszonyt. Nem szeretnék túlságosan hosszú bevezetőt tartani, megadom a lehetőséget, hogy tartsa meg a bevezetőjét, és aztán várjuk a kérdéseket. Spanyol tudományos és innovációs miniszter látogatásáról van szó. Az egész délelőtt egy kis innovációs eh, defektel kezdődött, de reméljük, hogy ez nem rossz előjel. Miniszterasszony, tisztelt kollégák, tisztelt eh, képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, meghívtak ebbe a szakbizottságba, és bemutathatom önöknek eh, a tanács elnökségének a céljait és prioritásait. A Tudományos és Innovációs Minisztérium lesz ennek az évnek az első fél évében az elnök ezen a területen, és ez egy nagyon fontos új időszakot vezet be az Európai Unióba a Lisszaboni szerződés életbelépésével. Időközben azt is reméljük, hogy minél hamarabb megkezdi a munkáját az Európai, új Európai Bizottság is. A 2000-ben kezdődő Lisszaboni stratégiával eh, elindult eh, fázisnak a végéhez értünk most. Ennek során elkötelezték magukat a tagállamok, hogy 2010-re Európából a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú társadalmat hozzák létre, és közben a szociális kohéziót erősítik, és a környezetet is védik. Tíz évvel eh, később még mindig nagy kihívások vannak előttünk, mégis azonban ez a stratégia lehetővé tette számunkra, a politikai vízió kidolgozását és a további előrelépések alapjainak a letételét. Most egy új éra indul, a 2020-as agenda határozza meg a munkánkat, és ezzel egy időben gazdasági és pénzügyi válságban vagyunk, amely nagyon fontos kihívások elé áll bennünket. Európának új víziókat kell kidolgozni, lehet, hogy egy kicsit realisztikusabbnak kell lenni, de a célnak ugyanannak kell maradnia, mint ami eddig volt a Lisszaboni stratégiában, stratégiában. Tehát továbbra is tudás alapú társadalmat és gazdaságot akarunk létrehozni. Barózó elnök úr is erről beszélt, a beszédében, és arra szólított fel, hogy tudásalapú társadalom felé kell elfordulni. Most az új bizottság még nem kezdte meg a munkáját, de tudjuk, hogy a tudás, tehát az egyetemek, a tudomány és az innováció háromszöge mennyire fontos. Ezzel egy időben el kell mondanom azt is, hogy nálunk a minisztériumban is nagy figyelmet fordítunk erre, és ezt az integratív megközelítést támogatjuk. Valódi stratégiai döntésre van szükség Európa számára, több tudományra és több innovációra. Különben Európa nem fogja tudni vezető szerepét megtartani, és a nemzetközi porondon sem tudja javítani a, a helyzetét. Azt gondoljuk, hogy a világ öm, nagyon jó irányba alakul, de közben 2025-re nagyon nagy változások lesznek, nagyon sokan megnövekszik a fiatalok száma, sokan eh, lesznek a világ népessége közül, nagy, nagy részt eh, eh, Ázsiában fognak élni. Kína már bejelentette, hogy ők lettek a második legnagyobb gazdaság a világban, és Japánt megelőzték. Éppen a kutatás és a fejlesztés területén, hogyha a jövőben nézünk, akkor megállapíthatjuk, hogyha a kutatás területén nem érünk el nagy előrelépéseket, akkor 2025-re a világ más részeiben lesznek vezető szerep, játszanak vezető szerepet az országok. Az ázsiai országokban például India és Kína együtt a globális kutatási tevékenység 20%-át fogja egyesíteni, kétszer annyit, mint ma. Ebben az összefüggésben tehát Európának meg kell őriznie a vezető szerepét a nemzetközi szintéren. Európának tehát továbbra is vezető szerepet kell játszania, de csak akkor tudja ezt megtenni, hogyha a kutatásban és az innovációban egységesen lépünk előre itt együtt kell működni, nagy előrelépés, nagy feladatok várnak ránk. Európának azonban már sikerült nagy más akadályokat leküzdenie. Itt van a négy szabadság, a, az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlása, az 500 millió lakos 27 tagállamban, egy, és, és ezek közül számos országban egységes valutával működik. Emellett egy új dimenziót szeretnénk indítani, ezt az ötödik dimenziónak is nevezhetnénk, vagy pedig a tudás szabad áramlásának. Ugyanis csak egy közös európai kutatási térségben tudjuk lehetővé tenni azt, hogy a gondolatok szabadon áramoljanak, és ez az alapja a tudásalapú társadalomnak és gazdaságnak Európában. Közösen Belgiummal és Magyarországgal Spanyolország folytatja a munkát Svédország után és más országok után nagy elkötelezettséggel, lelkesedéssel és ambícióval. A prioritásaink a kutatás területén három dimenziót vetnek fel a kutatási térségben. Az integráció, implikáció és a, az integra- a bevonás. Az integráció, a politika, eh, tehát a kutatási és fejlesztési politikának az integrációját jelenti a többi politikai részterületbe. Az európai kutatási terület eh, közös terület kell, hogy legyen, és eh, ez intézményes mm, súlyt kell, hogy kapjon. Ez persze nem azt jelenti, hogy új bürokratikus struktúrákat kell létrehozni, hanem olyan mechanizmusokat, amelyek a tagállami törekvéseket egyesíteni tudják, emellett a kormányzást is erősíteni kell. Az öt prioritást vagy, vagy kezdeményezést ezen a területen erősíteni kell. Ez konkrét kérdésekre vonatkozik, mint például a munkahelyek, munkakörülmények, a kutatók munkakörülményeinek javítása és mobilitása. Ebben az összefüggésben egy miniszteri konferenciát szeretnénk szervezni, amely egy további aspektust vet fel a tudás alapú társadalom közösségében. Az ötödik szabadságot szeretnénk tehát megvalósítani, és a kutatók mobilitásáért mindent megtenni szeretnénk, egy megalapozott hálózatot létrehozni a kutatási infrastruktúrák számára. Ez a nagy kutatási infrastruktúrák ütemtervében is szerepel, és az Európai Kutatói Tanácsban. Emellett a kutatás határain túl szeretnénk bizonyos célokat elérni. a jövőbeni innovációs terv megvalósításával. Azt szeretnénk, hogyha ezekről a kérdésekről a tudomány és az ipar között párbeszéd folyna. Ebben az összefüggésben kerül sor a miniszteri konferenciák megszervezésére. Spanyolországban, a minisztériumban ez a két terület összetartozik. Spanyolország egy új stratégián dolgozik, amely a tudományjal és, a straté- és az innovációval foglalkozik. Ennek öt prioritása van. Először is a, az innováció barát pénzügyi terület, a közbeszerzések, a nemzet, az, az innováció nemzetközi szintre emelése, ennek terjesztése eh, regionális és lokális vagy helyi területen a polgárok bevonása és a termelési modellek javítása. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Innovációs Technológiai Intézetet megerősíthetnénk, konszolidálhatnánk, és azt szeretnénk még, hogyha az első projekteket még erősebben lehetne támogatni. Mind a mellett, hogy itt már vannak új modellek, amelyeken az ETI dolgozik. Ezeket az intézkedéseket csak akkor lehet létrehozni, hogyha lehetővé tesszük, megvalósítjuk azt, hogy az európai kutatási térség tényleg központi szerepet játszon ezen a területen. Emellett a 2020-as stratégia célokat és indikátorokat határoz meg a kutatási területtel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a Lisszaboni terven itt túl kell lépni, és a kutatási és fejlesztési térségen is túl kell lépni, és ezeknek az beruházásoknak, ezeket a beruházásokat értékelni kell. Az integráció tengeje a leg elterjedtebb. Most következik a bevonás tengeje. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy konkrét intézkedéseket szeretnénk elérni ezen a területen. Itt tehát a nagy, a nagy kihívásokkal kell szembenézni, a mindennapi kihívásokkal. és a gazdasági növekedés ez egyik ilyen nagy kihívás. Meg, fogunk, meg fogunk próbálni a csúcs találkozón valamilyen közös programot kidolgozni ezzel kapcsolatban. Gyorsabban és határozottabban kell megvalósítani a céljainkat. A szociális és gazdasági szinten is új kihívások vannak, új energiaforrások, klímaváltozás, természetes erőforrások, az előregedés, a betegségek el eh, terjedése. Nem lehet eh, ezek nélkül a problémák nélkül a kutatási térséget konszolidálni. Megvannak az eh, eszközeink eh, arra, hogy jó eredményeket érjünk el. <clears throat> Konkrétan egyszerűsíteni lehet a keretprogramokban való részvételt annak érdekében, hogy a bürokratikus akadályok ne állják a kutatók útját. Emellett végig kell gondolnunk azt is, hogy a kis és középvállalkozásokat hogyan lehet jobban bevonni a kutatásba és a fejlesztésbe. A KKV-k <clears throat> hozzák létre a legtöbb munkahelyet Európában, és ezen kívül új termelési modellt tudunk kidolgozni velük együtt. Ezen a területen tehát prioritásokat akarunk meghatározni, és erősíteni kívánjuk ezeket a, ezeket a vállalkozásokat és lehetővé akarjuk tenni nekik a megújulást az innováció segítségével. <clears throat> Ezt szeretnénk a kutatási és versenyképességi tanácssal tanács segítségével elérni. Olyan kezdeményezéseket akarunk támogatni, amelyek ennek megfelelnek, a PPP-ket például, és ezek meghatározásra kerültek a konjunktúra tervben és zöld járművek, fenntartható építkezés, az internet kiépítése. A spanyol elnökség emellett két jogszabályalkotási javaslaton dolgozik, a GMKS és a bónusz, ezek az együttdöntés alá tartoznak. Végeredményben az utolsó, a harmadik dimenziót is szeretném megemlíteni, az európai kutatási területben az európai polgárok és az Európai Unión kívüli polgárok szembenéznek bizonyos hiányosságokkal, eh, illetve akadályokkal, amelyeket meg lehetne szüntetni a kutatással, és az Európa az érzékeny kutatást eh, támogatja a következő prioritásokkal. A tudás egyetemes elterjesztése bizonyos eh, kezdeményezésekkel, amelyek konkrét célcsoportokra és országokra koncentrálnak, ahol nehezebb a hozzáférés a tudásra. Aztán a a szociális kihatások, a fejlesztési együttműködés, olyan tudományt szeretnénk, amely a technológia transfert is lehetővé teszi, és fenntartható fejlődést biztosít. Nagyon sok Mhm, terület van itt, tehát a hozzáférés a gyógyszerekhez, a technológia, az innováció, a digitális hézag leküzdése. Nemzetközi konferenciát fogunk szervezni ezen a területen a szegénység ellen áprilisban, és aztán májusban kerül sor a versenytanács ülésére. Azt gondolom, hogy a nők és férfiak egyenjogúságáért is sikra kell szállnunk. A tudományos világban az a helyzet, hogy Európában nagyon sok a tudós nő, de a vezető szerepek, vagy a vezető pozícióknak csak a 18%-át töltik be nők. Ezért ezzel is szembe kell néznünk. A kutatási politika tervezésében és megvalósításában. És a ennek a politikának, ezeknek a politikai intézkedéseknek a szociális intézkedéseire is oda kell figyelni, szociális hatására is oda kell figyelni. Azt is tudjuk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy túl szűkek a határidők, ez eh, amiatt is van, hogy mert eh, várjuk az új bizottságnak az életbeli, a felállását, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a három oszlopon nyugvó program megvalósuljon, és eh, előrelépést érjünk el számos területen. Az alapkutatás, a kutatók, területe, a technológia, az európai kutatási infrastruktúrák területe, a kutatás és innováció területe, és az esélyteremtés mindenki számára. Ezek azok a területek, amelyek foglalkoztatnak bennünket különösen. Nyilván szükségünk van az önök együttműködésére, és már most szeretnék köszönetet mondani Spanyolország nevében a támogatásukért. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönjük szépen az elmondottakat, és rögtön kihasználjuk az alkalmat arra, hogy kérdéseket tegyünk föl, és hatalmas listán van már a kérdésekkel kérdésfeltevőkkel, és ezért is kérném, hogy egy vagy két percre próbáljanak szorítkozni annak érdekében, hogy mindenkinek lehetősége legyen arra, hogy feltehessen a kérdését, és akkor most legbe is kapcsoljuk az óránkat is. De Castillo asszonyi először is a szó. Eh, Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm Önt, miniszterasszony, a bizottságunkban, a frakcióm nevében is, és örülök, hogy eljött hozzánk, és köszönöm ezt a rövid beszámolót a spanyol elnökség prioritásairól a tudomány és az innováció területén. Számunkra minnyájunk számára világos, hogy az innováció és a kutatásnak mekkora befolyása van a jövendőbeli társadalmakra, és nem csak Európában van így. A kutatást persze fejlesztenünk kell, de ennek során egy másik problémával is foglalkoznunk kell, mégpedig azzal, hogy hogy a keretprogramban arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy nagyon sokrétű szabályrendszert kell betartani érdekében, hogy a pénzügyi finanszírozás lehetségesé váljon, és ez senki számára nem könnyű, főleg nem a kicsi és közepes vállalatok számára, hiszen folyamatosan frusztrálja őket ez a dolog, ugyanis mindig megígérik nekik, hogy a következő reformlépéssel ez jobb lesz a helyzet, de leggyakrabban nem történik igazából javulás a hatos és a hetes keretprogramról való váltás pozitív változást jelentett, de azért mégis annak hiányosságok. Tehát ez nem fordulhat elő, hogy a kutatás annak a érdekében, hogy szabadon költözhessenek a kutatók, tele van kövezve akadályokkal. Én azt gondolom, hogy mindezt nagyon le lehetne még ellen, egyszerűsíteni, és főként ami a közepes vállalatokat illeti, kellene ezt megkönnyíteni, és én nagyon odafigyeltem arra, amit elmondott. Hadd kérdezem meg, hogy milyen intézkedéseket tervez a spanyol elnökség annak érdekében, hogy ezeket az akadályokat meg lehessen szüntetni. Réha asszonyi a szó, mondja az elnök. A minisztra, én nombre de mi... Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Önt is, miniszterasszony, és én is üdvözlöm a frakcióm nevében itt a bizottságban, és gratulálok az előadásához, mert, és köszönöm is, hiszen világosá vált számunkra, hogy a spanyol elnökség a tudományjal és az innovációval mit szeretne kezdeni a következő előttünk álló hat hónapban. Lenne néhány kérdésem, amelyeket itt a bizottságban is kezelni fogunk, és amelyekről az a véleményünk, hogy új innovatív ötletekre van szükségünk ahhoz, hogy fejlődést érhessünk el. Az első ilyen pont az és csatlakoznék a kolléganőmhöz, aki előttem feltette ezt a kérdést. Tehát, hogy áll a helyzet, a kutatás, a tudomány és a gazdaság közötti kapcsolatokkal? Hiszen ön is tudja, hogy ez, hogy áll ez a dolog, hiszen ön vállalkozó volt, kutató, és nagyon sikeres volt a biotechnológia területén, tehát nagyon sok személyes tapasztalatra is visszanyúlhat, amikor a különböző kezdeményezések eh, kialakítására van szó kutatási központok, főiskolák vagy vállalatok körében. És ez egy nagyon fontos dolog annak érdekében, hogy a kutatást és az innovációt támogathassuk, és ezt ön is elmondta. És eh, kérdezném, hogy milyen ötletei vannak, de hát erről már be is számolt ö, eh, nagy részt. Még egy kérdésem lenne, ugyanis az elnökség mit tervez tenni annak érdekében, hogy a főiskolák és egyetemek és a vállalatok közötti párbeszéd javuljon. Itt főként a közepes vállalatokra gondolok, mert hiszen azt hiszem, hogy talán ez a legnehezebb feladat, amely megoldásra vár, és talán engedjen meg még egy második kérdést az európai kutatási térségre vonatkozóan. Ugyanis a elnökség egyik fő prioritásának kell lennie, hogy ezt a térséget, kutatási térséget javítani tudja, de hát ehhez nagyon sok mindenre van szükség, sok problémát kell megoldani ehhez, és ön is már elmondta, hogy például amire szükség van, hogy egységesíteni kell a kutatók munka, munkájához szükséges feltételeket a belső piacon, hiszen erre van szükség ahhoz, hogy a karrierjüket egységes léptékkel lehessen összehasonlítani, és így ez szektorálisan, átnyúlóan is tudjanak tevékenykedni. Hadd kérdezem meg, hogy a spanyol elnökség mit tervez ezen a területen, tehát a mobilitás akadályait milyen módon kívánja megszüntetni vagy csökkenteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Junkére úr a szó. Ilyen szép jó reggelt kívánok minnyájuknak, üdvözlöm Önt is, elnök úr, és üdvözlöm a miniszterasszonyt, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és eh, a frakcióm nevében, a zöldek nevében üdvözlöm Önt ma reggel. Az előadása valóban nagyon jó volt, de ne felejtse el, hogy az ön minisztériumában kevesebb pénz áll jelen pillanatban rendelkezésre kutatási célokra, mint korábban. Ön azt mondta, hogy nem csak a százalékos arány és a beruházások mértéke lényeges, hanem a hatékonysága is a befektetéseknek a kutatás területén nagyon fontos. Hát ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, mégpedig milyen kritériumokat lehetne rögzíteni annak érdekében, hogy ezt a hatékonyságot és hasznosságot a beruházások terén értékelhetővé tegyük ebben a szektorban. Illetve lenne egy másik egészen rövid javaslatom, mégpedig ez nem csak önnek szól, hanem a, az egész bizottságunknak és a tanácsnak is címezném, mégpedig, hogy egy tudástranszfer eszközt tudnánk kialakítani annak érdekében, hogy mérhessük az, a tudástranszfert, hiszen nagyon sok államban úgy áll a helyzet, hogy a fő, legfőbb tudósok a főiskolákból kerülnek ki, és utána végigfutnak ezen a bizonyos tudományos karrieren, de igazából azt a többletértéket, amelyet ezek a tudósok többletértéken bevisznek az adott területre, ezt jó lenne valamilyen módon mérni, ez nagyszerű lenne a fejlődés méréséhez. Köszönöm, Angelika Nibleri, azt mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm, hogy eljött, miniszter asszony, és én is két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy integrációról és a kutatói közösségbe való bevonásról beszélt, Szeretném megkérdezni, hogy az összes program területén, amelyet az Európai Unió kialakított kutatási, támogatási programok, EIT, EIC, és így tovább, és így tovább. Mindig nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy az egyetlen kritérium, ami alapján a tudásra vonatkozó, kutatásra vonatkozó stipendiumokat kiadják, az az excellenci kell, hogy legyen, és ezt remélem, hogy ön is így értette. A második pedig a az európai kutatói tanács, ami 2008-ban kezdett el hivatalosan működni, és mi itt a parlament részéről figyelemmel követtük a munkájukat. Én voltam a jelentéstevője ennek a dossziónak, és itt nem csak egy középtávú beszámolónak az értékeléséről volt szó múlt év közepén, hanem az is kiderült, hogy a kutatási tanácsnak a működése valamilyen sikersztorivá vált, tehát egész egyszerűen az eddigi kiírásokból ez lemérhető, olyan kérvényezőket is sikerült érvényesíteni, akik nem az ERC-ből érkeztek, és a saját tagállamukban föl lehetett venni a támogatási listára. Tehát én azt gondolom, hogy ez az Európai Kutatási Tanács ez bevált. De a tanulmány azt is mutatja, hogy rengeteg szervezési és menedzsment hiányosság van még az Európai Kutatói Tanácsban, és a menedzsment panelnek az a feladata, hogy fenntartható struktúrákat alakítson ki, természetesen egyrésztről, de másrésztről rövid távon is beavatkozzon és megszüntesse ezeket a hiányosságokat. Tehát egy nagyon hosszú ajánlási listát tartalmaz ez a tanulmány, amiket kérem önöket, hogy haladéktalanul dolgozzanak fel, eh, és valósítsák meg. Kérdésem, mit szeretnének ezekből a javaslatokból egész konkrétan, rövid távon megvalósítani, hogy az IRC munkáját még most rövid távon sikerüljön sikeresé tenni? Eh, köszönöm szépen, mondja az elnök. Kallas úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szívből köszönöm önnek, miniszterasszony, hogy eljött hozzánk, és köszönöm az elmondottakat, és valóban nagyon fontos az, hogy a spanyol elnökség kezdetén is megtudjuk azt, hogy milyen gondolataik vannak a témával kapcsolatban. Ugye a számokat és a globális trendeket 2025-ig, ugye ismerjük ezekben, szerepel az, hogy milyen módon fog fejlődni valószínűleg 2025-ig a klasszikus kutatói térség, de hát még nagyon sok más tényezőt is tartalmaz ez. Ön arról is beszélt, hogy Európában egy nagyon sok színű kutatói térség létezik, és hogy mi közösen kell, hogy megtaláljuk azokat a tengelyeket, amelyek mentén ezeket a kutatói tevékenységeket összefoghatjuk és támogathatjuk, hiszen jelen pillanatban Európában, ami az innovációt illeti, a helyzet úgy néz ki, hogy és a kutatás területét illetően is, hogy ez nem csak hogy egy színes terület, hanem egy nagyon is reális tér, hiszen nagy, két, egy-két politikai célkitűzésünk van ezekkel a területekkel kapcsolatban, ahogy Nibler asszony is említette, illetve Pilár asszony, Pilar de Castillo asszony is említette, nagyon számos és sok színű, sok rétű megközelítés létezik, hiszen a de Castillo asszony a finanszírozást említette, ami hát nem egy túlzottan nagy siker jelen pillanatban a svéd elnökség egy olyan szöveget a European Paradise címmel fogadott el az elnöksége alatt, amelyben a főbb problémáit összefoglaltuk az európai e, kutatói térségnek, ez kritikákat tartalmazott, és ez azt tartalmazta, hogy 2000 európai főiskola létezik, és e, és elhangzott az is, hogy a mezőgazdasági szubvenciók, amelyek átfogóan kerülnek kifizetésre <clears throat> részben, jó lenne, hogyha a kutatás területére is be tudnának folyni. Tehát ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy mi az elképzelése a spanyol elnökségnek azzal kapcsolatban, hogy ezt az egységesítést előbbre vigye, és biztosítsa azt, hogy ez a finanszírozás, amelyre szüksége van a kutatásnak, biztosításra kerüljön annak érdekében, hogy a tagállamok versenyképessége ne egymással szemben, hanem együtt és összefogottan jelenjen meg kifelé. Köszönöm szépen, Cavallio asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Miniszter asszony, sok szeretettel köszöntöm. Az egyik nagy kihívás Európa előtt, ezt ön is mondta, ez az európai kutatási térség megvalósítása. Ebben fontos szerepet játszanak a nagy infrastruktúrák és a mobilitás is. Kérdezem, hogy mit sikerült elérni eddig a hálózatban állítással és egyéb kérdések területen. Aztán a nagy bürokratikus terhekkel kapcsolatban is merülnek fel problémák. Az eljárások komplexitásával kapcsolatban. Hogyan látja a jövőbeni fejlődését ezeknek a programoknak? Az egyes tagállamok és az Európai Bizottság milyen elképzelésekkel áll elő? vannak ugye eh, európai kutatócentrumok, illetve tagállami eh, kutatócentrumok, ezeket át lehet-e alakítani pán-európai kutatócentrumokká, európai finanszírozással és helyi finanszírozással? A kutatási térség felépítésével és struktúrájával kapcsolatban ez nagyon fontos lenne. Most akkor köszönöm szépen, megadjuk a lehetőséget a miniszterasszonynak, hogy megválaszolja az első kérdéseket, és aztán folytatódnak a kérdések. Köszönöm szépen. Először is úgy fogom kezelni ezeket a kérdéseket, hogy kérdéscsoportonként fogok válaszokat adni. Ami a jog egyszerűsítését illeti, a spanyol soros elnökség az Európai Parlamenttel együtt szeretné elérni az egyszerűsítést, ugyanis ez fontos lépés lenne Európa számára. Ebben a témában közösen kell gondolkodnunk az intézmény, a többi intézménnyel, tehát a parlament, a tanács, illetve a bizottság együtt kell, hogy ezt a kérdést megvitassák. Az Európai Bizottságnál van a kezdeményező szerep, az ő közleményüket várjuk, de aztán elkötelezettségre van szükség. Amennyi bürokrácia csak lehet, annyit próbáljunk meg megszüntetni, ugyanis Európa sajnos az európai polgárok nem igazán bíznak az európai rendszerben. Tehát nekünk az lenne a feladatunk, hogy a vállalkozásokat, de ugyanúgy a kutatókat is, és a munkavilágát kevesebb bürokráciával sújtsuk, és így nagyobb bizalmat tudunk majd építeni. Aztán szükség van az értékelésre, az ellenőrzésre is, és arra, hogy betartassuk a kötelezettségvállalásokat, illetve az adott kritériumokat. Éppen ezért először végig kell gondolni azt, hogy melyek azok a bürokratikus lépések, amelyeket meg lehetne szüntetni. És aztán a létező eszközöket célzottabbá kell tenni, nem csak Európában, hanem a tagállamokban is megvalósultak olyan programok, amelyekhez új eszközök köthetők, Mindannyian tudjuk, hogy ezeknek költségei is vannak, de azt is tudjuk, hogy várakozások is kapcsolódnak az új projektekhez. Éppen ezért Európának fel kell vonultatnia az összes már létező eszközt, ezeket meg kell vizsgálnia, és az új célokhoz kell őket igazítaniuk. Kevesebb programra van szükség, de a létező programokat megfelelő eszközökkel kell ellátni, célzottabbá kell tehát tenni tevékenységünket, és ezzel sokkal hatékonyabbá tesszük a munkavilágát. A kis és középvállalkozások világát nagyon jól ismerem, ugyanis nem csak kutatóként dolgoztam korábban, hanem vállalkozóként is biotechnológiai területen, úgyhogy jól ismerem ezt a területet, és tudom, hogy milyen nehéz az európai finanszírozású programokhoz hozzáférni. Pontosan ezért lenne nagyon fontos az, hogyha egyszerűsíteni tudnánk a bürokráciát. A nagy európai kezdeményezések, amelyek a kis és középvállalkozásokat magukba foglalják, fontos kezdeményezések, és ez kell, hogy legyen a feladatuk, hogy a kis és középvállalkozásokat segítsék, hiszen Európa gazdasági értelemben kis- és középvállalkozásokra épül. Úgyhogy a több PPP konstrukciót csak támogatni tudjuk, hiszen a kis- és középvállalkozásoknak óriási feladatok juthatnak a jövő gazdaságának szempontjából. Nagyon nagy kihívások vannak előttünk, és a kis- és középvállalkozásoknak egyszerűbbé kell tenni az életét azért, hogy a specializáció irányába könnyebben el tudjanak jutni. Ami pedig az európai kutatási térséget illeti, először is úgy gondolom, hogy a hagyományos gondolkodásmódot fel kell számolni, hiszen ma Európában az egyik legnagyobb kihívás az pont az, hogy a az európai kutatási térséget az európai politikák érdeklődési körébe bevonja. Ez nem csak a tudományos miniszterek tanácsára vonatkozik, és májusban kötelezettséget vállaltam arra, hogy májusban a minisztertanácson az ötödik szabadságjogot, tehát a kutatók szabad mozgását elősegítsük. De a kutatási minisztereknek más miniszterek tanácsa ülésein is részt kellene, hogy vegyenek, mert nagyon sok témához kapcsolódhatnak ők is, és fontos az, hogy a kutatók is, illetve maga a tudomány is szabadon mozoghasson Európában. Ez egy óriási lehetőség. Meg kell értetnünk a kutatókkal, hogy oda kell figyelni a mobilitásra. Tehát ez egy fontos kérés a kutatók részéről, és ezért le kell bontani azokat az akadályokat, amelyek a tudományos világ szabad mozgása, a kutatók szabad mozgása előtt áll és ilyen szempontból a társadalombiztosítási rendszereket is hozzá kell igazítani ehhez az igényhez. Hogyha egyszer sikerül ezeket a jogokat biztosítanunk, akkor utána a kutatók kötelezettségvállalásaira rátérhetünk. Ez nagyon fontos kérdés a spanyol elnökség számára, hiszen a kutatók életpályájának körülményeit szeretnénk javítani, csak ezzel biztosítható ugyanis Európa versenyképességének megőrzése. Ami a saját tapasztalataimat illeti, az innováció és a kutatás közötti kapcsolat függvényében úgy vélem, hogy a minisztériumoknak is ki kell használni a szaktudását. Most nálunk először van tudományos és innovációval foglalkozó minisztérium Spanyolországban, nagyon fontos lépéseket tettünk ezzel is többek között, és mindez az európai innovációs stratégiában összpontosulhat. Nem arról van szó, hogy össze akarunk keverni mindent, hanem igazából egyfajta közös gondolkodásra van szükség a jövőbe való előrelépéshez. Az innováció világa, a vállalkozói szféra és a kutatási világ össze kell, hogy fogjon. Nem az, nem az egész kutatásnak kell az innovációra alapoznia, és fordítva sem igaz ez. A két kérdésnek párhuzamosan kell haladnia, és vannak olyan pontok, amikor kapcsolódik a kettő egymáshoz. De ki kell gondolni azt, hogy melyek azok a legmegfelelőbb pontok, ahol az innováció és a kutatás együtt működhetnek. Európai szinten épp úgy, mint a tagállami szinten a köz- és a magánszféra együtt kell, hogy működjön. Az egyetemek, a tudományos kutatóközpontok és az ott dolgozók mobilitása nagyon fontos kérdés. A Spanyolországon belül már megvalósult, de ezt európai szintre kell emelni. És aztán szükség van az innováció és a tudomány finanszírozására is. Vannak már idevágó eszközök, de el kellene gondolkodnunk közösen azon, hogy milyen más eszközöket lehetne megvalósítani, és hogyan lehetne egy olyan stratégiát kialakítani, amely a tudás teljes láncolatát felöleli. Lehet, hogy ezzel Európa versenyképességét is javítani tudjuk majd. Ahogyan Horkéra képviselő is elmondta, mérésre van szükség, arra, hogy értékelni tudjuk, hogy mennyire hatékony a kutatás. Ehhez mutatószámokat kell kidolgoznunk. Európában a köz és a magánszféra összesen 3%-ot kell, hogy befektessen a kutatási területre, ez nagyon fontos, hogy költségvetési szinten is megvalósuljon. Úgy tűnik, hogy nem sikerült mostanáig a magánszférát olyan mértékben bevonni, ahogyan azt 2000-ben terveztük, de az biztos, hogy azért történtek előrelépések is ezen a területen. Most viszont kötelezettségeket kell vállalnunk annak érdekében, hogy a kutatási és fejlesztési befektetések valóban szociális és gazdasági szempontból is megtérüljenek. Ebből a célból új paraméterek megalkotására van szükség. Nézzük meg, hogy a befektetés hogyan halad, a befektetés haladását mérnünk kell, hiszen így a tagállamok nem csak költségként fognak ezekre az összegekre gondolni, hanem a jövőbe való befektetésként fogják azokat kezelni. Ugyanis a hatékonyság szempontjából ez csak így képzelhető el. Ezért fontos, még egyszer hangsúlyoznám, a jog egyszerűsítése is el kell magyarázni a közvélemény számára is, hogy milyen eredményeket kapunk ezekből a befektetésekből, és hogy miért fontosak ezek. Tehát látványossá, láthatóvá kell tenni őket. Gondolok például a tudományos ismeretterjesztés feladatára. Ez nagyon fontos feladat, hiszen így érthetik meg az európai polgárok, hogy miért is van szükség kutatásfejlesztésre. És ezen a területen Fontos az, hogy a kutatók is a kutatásaik eredményeit láthatóvá tegyék a közvélemény számára, a mindennapi élet, az életminőség javítása szolgálatába állítsák azokat. Ami a versenyképességet és a kutatást illeti, Van egy nagyon érdekes vita most a kohézió és a kiválóság kapcsolatáról, ugyanis Európa nem lehet eléggé versenyképes akkor, hogyha a kohézió és a kiválóság nem halad fejfej mellett, ugyanis enélkül nem valósít, az, a kiválóság nélkül nincsen összetartó Európa, nincsen kohézió, és fordítva is igaz ez. Az Európai Kutatási Tanács létrehozása azt mutatja, hogy Európa hogyan is hozhat létre kiválósági központokat. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és Spanyolország elkötelezett amellett, hogy az értékelő bizottság által megfogalmazott ajánlásokat megvalósítsa, főként az egyszerűsítésre gondolok. Két évente fogunk ellenőrzéseket tartani ebből a szempontból. A kutatási tanács szerintünk nagyon fontos eleme az európai kiválóság fejlesztésének. De figyeljünk oda a kohézióra is. Spanyolországban nagyon jó példákat láttunk ezzel kapcsolatban, tehát a régiók közötti kohézióra gondolok, a strukturális alapok felhasználása, illetve a technológiai alap felhasználása. Nagyon érdekes tapasztalatokat mutattak, hiszen ezeknek az alapoknak a felhasználása révén a legkevésbé fejlett régiók az infrastruktúrákba tudtak befektetni, és ezzel a kohézió útjára léptek, illetve a kiválóságot célozták meg. A kohéziós alapokat ki kell tehát használni, és azok a régiók, amelyek ebbe a célterületbe tartoznak, azok a kiválóságot kell, hogy kitűzzék maguk elé célként, a kohéziós alapok felhasználásának pedig eszköznek kell tekinteniük. közös programozás illetve a PPP konstrukciók leheti, lehetnek azok a tengelyek, amelyek számunkra fontos kiinduló pontot jelenthetnek, Véleményem szerint a gazdaságnak egy olyan ciklusa előtt vagyunk most, amely konjunktúrát fog mutatni, és fontos az, hogy a spanyol elnökség odafigyeljen a konjunktúra beindulására. Ez a fajta gazdasági konjunktúra újfajta megoldásokat is kínálhat, közép és hosszú távon, ez világosan látszik már most is, de azért rövid távon még el kell magyarázni. Ugyanis Európa már évek óta egyre többet fektet be a kutatás és a fejlesztés területére, és általában az európai megoldások, az európai kutatási eredmények olyan, olyan eredményekkel kecsegtetnek, amelyek hozzájárulnak majd a gazdaság növekedési pályára való állításához is. Ezért fontos az, hogy a tanács ülésen is egy nyilatkozatot tegyünk ezzel kapcsolatban. Tegyük látványosan láthatóvá azt, amit a tudósaink tudnak, és állítsuk mindezt a gazdaság szolgálatában. A globális kihívások esetében ez ugyanígy igaz. Ami a PPP konstrukciókat illeti, ezen a területen is arra van szükség, hogy a Science for Recovery nevű kezdeményezést útjára indítsuk, és ez az ipari miniszterek területén is ismeretessé kell, hogy váljon, hogy az ipari miniszterek is megismerjék a tudományos kutatásból adódó előnyöket. Köszönöm. <clears throat> Most van egy kis problémánk. Most már csak azokat a hozzász... Most már csak akkor tudjuk meghallgatni a hozzászólásokat, hogyha mindenki csak egy percig beszél. Kérem, mindenki csak egy percig szóljon hozzá. Gutierrez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretnék gratulálni a miniszterasszonynak. Nagyon örülök, hogy meghallgathattuk az ön előadását, és eh, hogy ennyire elkötelezett volt és lelkes. A kérdésem a következő. Nagyon komoly problémával nézünk szemben, hiszen a mobilitás nem valósul meg. A kutatók számára nem egyszerű mobilnak lenni. És ezen túlmenően az a helyzet, hogy az, ez a mobilitás az egyetemeknek sem mindenképpen mindig pozitív. Mi itt a helyzet? A kutatási területen, vagy kutatási térben nem lehetne valamit elérni annak érdekében, hogy a mobilitás növekedjen. Nem lehetne -e olyan master tanulmányokat indítani, amelyek összekapcsolódnak ösztöndíjakkal, külföldi tartózkodással, projektekkel, mondjuk egy vállalkozásban, egy, az iparban, és ehhez ösztöndíjak kapcsolódnának. Mészáros úr következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a miniszterasszonyt. Itt vagyok. Igen, nagy tisztelettel köszöntöm a miniszterasszont, és nagyon örülök, és nagyon tetszett az, amit mondott, és az is, ahogy mondta, úgy gondolom Spanyolországban ez a tárca jó kezekben van. Sok kérdésem lett volna, de most már csak egyetlen egy rövid kérdés fog feltenni a miniszter hogy mi a véleménye arról, hogy a európai államokban a bruttó hazai össztermék százalék aránya, amit a kutatásra fordítunk, nagyon nagy eltéréseket mutatnak. Például én országomban, Szlovákiában az fél százalék, vannak országok, ahol ez három, esetleg négy százalék is lehet. Mit lehetne tenni abban, hogy ez egy picit homogenizáljuk, és ezáltal valahol az európai integrált eh, kutató programokat jobban eh, és effektívebb módon tudjuk érvényesíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Nistelrooy úr következik. Köszönöm szépen. Én is szeretném nagyra becsülésemet eh, elmondani és kifejezésre juttatni, és nagyon tetszik nekem is, ahogy a spanyol elnökség kezeli ezeket a kérdéseket. Ön beszélt az excellenciáról, beszélt egyrészt, másrészt a kohézióról. Először is ugye itt van az excellencia, másik oldalon pedig a kohézió a kis, illetve a szegényebb régióknak sokkal nagyobb segítséget kellene nyújtanunk, de most már tovább is léptünk ennél. Hogyha megnézzük a szerződést, akkor az azzal ruház fel bennünket, hogy válasszunk ki olyan területeket, amelyek növekedési pólusok lehetnek. Milyen döntést hozhatunk ezzel kapcsolatban a finanszírozás tekintetében? Második kérdésem ami a közös technológiai innovációkat illeti, a nagy programokat illeti. Itt megvalósul-e az ellenőrzés? A KKV-k <clears throat> bevonása. Egyes országok ezt megteszik, mások nem annyira. Köszönöm szépen. Szule Mágna úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a miniszterasszonynak és két dolgot szeretnék itt eh, felvetni. A munkahelyek biztonsága, a nyugodt munkavégzés rendkívül fontos. A kutatók nem annyira elégedettek azzal, hogy olyan sok te, te, ö, bürokratikus akadály gördül az útjukba. Emellett pedig technokrata szlogenekkel operálunk itt, hogyan lehetne, e, hogyan lehetne a kutatókat elégedettebbé tenni. Sok sikert kívánok ebben, és segítek önnek, hogyha erre szükség van. Mátyás asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok szeretettel köszöntöm a miniszterasszonyt. Nagyon örültem, hogy meghallgathattam az előadását, és kiválónak tartottam. Nem szeretném megismételni azokat a kérdéseket, amelyeket már feltettek eh, a kollégák, úgyhogy csak egy dologra koncentrálnék. Mit szeretne Európa tenni hogy annak érdekében, hogy a világ leghaladóbb alapú társadalma legyen. Hiszen itt vannak ugye korlátozások. Megnézzük a Lisszaboni szerződést. Nagyon sok eszközről beszél az akadályok lebontásáról, azonban keveset beszélünk azokról, akik valóban kutatnak. A kutatók esetében is a munkahelyek bizonytalansága egyre inkább elterjedt, és nem volt elegendő a mobilitási szándék. Néha a mobilitás még csak erősíti a munkahelyek bizonytalanságát. Mit tesz a spanyol elnökség ezen a területen? A fiatal kutatókat támogatják-e? hogy a spanyol országban elfogadott és működő legjobb gyakorlatok elterjedjenek. Éppen a fiatal kutatók körében, hogy igazságosabb kutatási térség jöjjön létre. Köszönöm szépen. asszony, <clears throat> öné a szó, talán 10 perc alatt meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom. Először is Gutierrez asszony javaslatára szeretnék kitérni. Szerintem ez egy nagyon érdekes javaslat, és itt arról van szó, hogy a kulcsfontosságú aspektusokat hogyan kezeljük, a, a képzés, az interakció, a kutatás és a fejlesztés, illetve a vállalkozási szféra között. Pontosan olyan fontos ez, mint a mobilitás, a kutatók mobilitása. A szociális biztonság politikája a foglalkoztatás területén is felmerül itt. Mi tehát azt szeretnénk az informális tanácsok keretén belül, hogy megvalósuljon ez a kutatási háromszög, és ezek, ezek a, az informális tanácsok ennek a háromszögnek a részei legyenek. Kutatás, innováció, oktatás. Konkrétan ezt szeretnénk tehát elérni. Olyan javaslatokat szeretnénk kapni a miniszteri konferenciák során az informális tanácsokon, amelyekkel fel lehet hívni a figyelmet erre a területre. Az egyes tagállamok között vannak különbségek az alapján, hogy a GDP hány százalékát ruházzák ugye be kutatásra és fejlesztésre. Nagyon fontos, hogy megmutatkozzon az, hogy ez a beruházás kifizetődik. Spanyolországban megkezdtük ezt, megkezdtük tehát felmutatni azt a KKV-k számára, hogy valóban megéri a beruházás a, a, kis, a kutatásba és fejlesztésbe. A termelésnek, a termelés 16 termelés 16%-kal növelte, az exportokat 80%-kal növelte a kutatásfejlesztésbe való beruházás. Stabil munkahelyeket teremt a kutatásfejlesztésbe való beruházás, és ez, ezen stabil feltételek között a KKV-k jobban megmaradnak. Tehát emiatt az alapkutatásba és az orientált kutatásba való beruházás rendkívül fontos. Egyszerűen meg kell magyarázni ezt a polgároknak, hogy megértsék mert a nagy kihívások, amelyekkel szembenézünk, ezeket csak akkor lehet megoldani, hogyha új tudást hozunk létre. Itt tehát valóban közösen kell fellépni, Európának közösen kell szembenézni a nagy kihívásokkal, és ennek során a tudás, a kiváló tudás nagyon-nagyon fontos, és pontosan ezt erre kell utalni a bizonyos ágazatokban. Hogyha ezt megmagyarázzuk a polgároknak, felmutatjuk számokra, ha eredményeket mutatunk föl, akkor az egyes országokat és az egyes gazdasági minisztereket is meg tudjuk győzni arról, hogy adjanak pénzt a kutatásra és a fejlesztésre, és a, és a beruházásokra. Ami az egyszerűsítést illeti, Spanyolország igyekszik meg, megvalósítani ezt, megvalósítani azt, hogy a régiókban is a tudásra alapú ö, gazdaság megvalósuljon. Olyan tengelyre van tehát szükség, amely a régiókat is bevonja. Az ö, európai tanul, tudományjal nem csak az európai forrásokat kell kihasználnia, hanem kihasználni, hanem a nemzeti politikákat, a nemzeti regionális forrásokat is, tehát három szinten kell itt aktívnak lenni, és egy csónakba nevezni, egy irányba. Közös programokat létrehozni, hogy hatékonyabbak legyünk. És aztán, hogyha ez megtörtént, akkor az eredmények is jönnek majd. Spanyolországban a technológia alap nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megvalósult a kohézió az egyes régiók között. Ami a kutatói karriereket illeti, Spanyolország nagyon sokat tesz a szociális jogokért és a kutatók karrierjéért. Ahogy ezt már mondta az asszony, és csak így tudunk ösztönzőket teremteni. Amikor a fiatalok végig gondolják, hogy milyen pályát választanak, fontos, hogy ösztönözzük őket arra, hogy kutatók legyenek, mert Európának szüksége van a kutatókra. És ezért vonzó karrier lehetőségeket kell biztosítani, eh, jó esélyekkel ellátott karrier lehetőségeket. Ezen a területen nagyon sok mindent tettünk Spanyolországban. Megpróbáljuk ezt, eh, ezeket a tapasztalatokat Európával megosztani. Megpróbáljuk önöknek eh, elmondani, megmutatni, hogy Spanyolországban hogyan hatott ez a politika egyre több jogot szereztek a kutatók, szociális jogokat, ösztöndíjakat, aztán az ösztöndíjakról, a doktori ösztöndíjakról át lehetett térni szerződésekre, szerződéskötésekre kerülhetett sor. Itt tehát egy új fázist akarunk indítani elődoktori eh, tanulmányok, utódoktori tanulmányok, eh, különböző eh, modalitások, különböző minták valósulnak meg, amelyekkel a kutatókat próbáljuk ösztönözni és bevonni. Ez a spanyol megközelítés a kutatók jogainak javítására. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen, hogy meglátogatott bennünket, köszönöm, hogy hogy betartotta az időt. Biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó találkozónk. Remélhetőleg az elkövetkezendő hónapokban többször találkozunk. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm szépen, hogy megosztotta a tapasztalatait, elnézést a kis technikai malőrér, de annál érdekesebb volt ez a párbeszéd. Köszönöm szépen, és remélem, hogy kiváló együttműködés lesz a következő hónapokban is.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 Herzlichen Dank, wir können weitermachen, wenn Sie... Köszönöm szépen, akkor hogyha egyet értenek, akkor folytatnánk a 21-es ponttal. Ez az egyetemek és vállalkozások közötti párbeszéd fóruma, új partnerség. Kedves kollégák, annak érdekében, hogy az összes pontot, ami még előttünk áll, meg tudjunk beszélni, kérem, hogy minden egyes ponthoz maximum 20 percet tudunk felhasználni, mert különben félek, hogy néhányan nem fogunk tudni eh, boldogulni, hogyha ez az egész dolog belecsúszik a délutánba. Jó, tehát akkor eh, Riera Madurel asszony az első, aki a saját pontját bemutatja. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr és tisztelt kollégák! Hát én erről a beszámolóról szeretnék beszélni, és eh, először is hadd kérdezem meg, hogy mit szerettünk volna kiemelni ennél a számolónál. Mert eh, gyakorlatilag itt az európai eh, párbeszédről van szó, ami egy nagyon jó eszköz. Nagyon fontos, hogy az egyetemek, főiskolák és a gazdaság részvevői között erősítsük a párbeszédet, hiszen ez egy nagyon fontos, hogy a tudás háromszögét erősítsük, ez a kutatás, az innováció és az egyetemek között. És ez mindenki profitálni fog ebből. Az egyetemek, a főiskolák e, erősödnek, és az EU versenyképesség is növekszik ezzel párhuzamosan. Hadd emeljem ki azt is, hogy ez a nagyon szoros együttműködés, ez egy mindkét irányban folyó tudástranszfert feltételez, tehát mind a két partner ad és kap, és ezért a kínálati rendszerüket is így kell kialakítaniuk. És ez azt jelenti, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a vállalati kultúrát vigyük be a főiskolákba, hanem ezt mondjuk barát főiskoláknak is nevezhetnénk, de fordítva is kell, hogy megtörténjen mégpedig, hogy egy a tanulás öröme az jelenjen meg a vállalatokban is. Tehát egy tudományosabban kialakított vállalati világot is jelent ez. Néha jó néhány ötletet tartalmaz ez a javaslat, és még a bizottság javaslatához még számos más ötletet is hozzá tudnánk tenni főként ami a kereslet kérdését illeti. Azt gondoljuk, hogy a főiskoláknak először is jó diagnózist kellene felállítaniuk arra nézve, hogy milyen, mik az erős pontok a az oktatás területén, és ezt utána hozzá kell igazítani a vállalatok igényeihez, és persze nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy milyen feladatai vannak a főiskoláknak, hiszen az övék a megbízatás társadalmi szinten, hogy gondoskodjanak a jövő tudósairól, és a tudástranszfer és a vállalatokkal folytatott kommunikáció is nagyon fontos, hiszen az álláspiacra jól kvalifikált végzősöket kell biztosítani annak érdekében, hogy a kiválóságot és a tudást eljuttassuk a vállalatokhoz is. Másrésztről viszont persze a vállalatoknak nagyon fontos, hogy optimálisan ki is tudják használni a főiskoláktól érkező tudást és kiaknázzák ezt, és így ez visszakerül, és ez doktorandusi programokba, kerüljön kifejeződésre a gyakorlatban, ami utána további kutatói karriereket tesz lehetővé. Ügyelni kell a bizottságnak és a tanácsnak is arra, hogy a főiskolák megfelelő módon kapjanak pénzügyi forrásokat, tehát erre biztosítani kell a pénzügyi eszközöket annak érdekében, hogy az európai kutatói térség valóban jól fejlődhessen, és a vállalatoknak valóban motivációkra van szükségük, és kevesebb administratív akadályokra van szükség, amelyek ezt az utat tulajdonképpen akadályozzák, és ezért nagyon fontos, hogy több befektetésre kell motiválni a vállalatokat, annak érdekében, hogy ez tovább fejlődjön. A bizottság javaslata azt is megemlíti, hogy új struktúrát, formákat kellene találni a főiskolák és a vállalatok közötti együttműködésre. Már bevezetőmben elmondtam, hogy ez egy eléggé vitatott pont, mivel különböző tanulmányok készültek, amelyeket szakértők készítettek, és ezekből kiderült az, hogy jelen pillanatban a főiskolák és a vállalatok közötti kapcsolatban a lehető legjobb szint, kapcsolati szint, az a személyi személyi jellegű kapcsolatok, tehát például részvételek a szemináriumokon, illetve különböző szolgáltatási sín a szolgáltatási szerződéseken keresztül, tehát nem struktúrált szinten, ahol sokkal hatékonyabban lehetne kialakítani ilyen jellegű struktúrákat, mert végső soron ezek a jellegű említett struktúrák nem eléggé rugalmasak, és ez arra szorítkozik, hogy a főiskolák gyakorlatilag szolgáltatásokat nyújtanak a vállalatok számára, azonban a két másik funkciójukat nem tudják teljesíteni igazán jól, mégpedig a kutatások vezetését és a képzés biztosítását. Tehát a vállalatok és a főiskolák közötti dialógust támogatni kellene, és ezt ki kellene bővíteni regionális szintre is, növelni kellene ennek a struktúráját. Ezzel egyben a főiskolák autonómiájára és függetlenségére is ügyelni kell, hogy e, megtartsák a közszolgálati szolgáltatói feladatukat. És e, ez nagyon fontos a jelentés egyik részében erről van szó. És a végül még talán még egy pontot, hogy még ki szeretném emelni azt, hogy fontos, hogy a párbeszéd során fejlesszük ezeket az értékeket, és még jobban beazonosítsuk a törekvéseinket, mégpedig nem is csak a főiskolák és a vállalatok között, hanem nagyon fontos, hogy ennek során a legjobb eszköztárat is nemzeti, regionális és európai <coughs> szinten is ki kellene jelölni. És zárásként még következőt szeretnék elmondani. A főiskolák nagyon pozitívan reagálnak a meglévő motivációkra és a meglévő nemzeti és közösségi programokra, annak érdekében, hogy a vállalatok a készek arra, hogy kibővítsék a kapcsolataikat. Elnök úr, ennyi lett volna a jelentésem fő magja, és akkor egyébként kész vagyok a kollégák részéről érkező kommentárokat és megjegyzéseket is figyelembe venni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, először is lesz úri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A Madurel asszony jelentése jó irányba mutat véleményem szerint, és ez mindenképpen jó utat jelent arra, hogy ezt a témát előbbre vigyük. Madurella asszony által leírtak és az elmondottak azért nagyon jól megmutatják, hogy ez a téma milyen mélységű és komplexitású, hiszen különböző világok találkoznak itt egymással, a főiskola világa és a gazdaság világa, és ez valóban egy elég nehéz, megtalálni köztük a kapcsolódási pontokat, tehát ezt tudjuk. A főiskolák definíció szerint is közszolgálati intézmények, és talán a jövőben a főiskolákat talán egy kicsit jobban kellene vállalkozói oldalról modellezni, hiszen vannak most olyan modelleink, amelyek az együttműködési lehetőségeket modellezik az akadémiai, kutatói világ és a gazdaság között. És ezek a modellek, ezek talán mindig inkább a főiskolai oldalról kerülnek támogatásra, és nem annyira a gazdaság oldaláról. Mert ugye vannak képzési programok, és nagyon sok lehetőség van arra, hogy milyen módon tudja kezelni egy főiskola jelenkor problémáit és kihívásait, de a gazdaságot ezekbe mindig be kellene vonni. azok a javaslatok, amelyeket Madurell asszony felvetett, és az együttműködés, amely az eddigiekben már kialakult, nagyon pozitívnak mondható, és február másodikáig még lehetőség van arra, hogy módosító indítványokat nyújtsunk be. Nagyon fontos a szoros együttműködés és személyi szinten is a vállalatokon belül. Kaváljó asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és egyetértek az általános irányelveivel ennek a jelentésnek, ahogy Madurell asszony ezt bemutatta, talán egy megjegyzést szeretnék ehhez hozzáfűzni. A képzés egy nagyon fontos része az eh, innovációs eh, láncolatnak, ugyanúgy, mint ahogy a kutatás is, és eh, éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan képzést kell kialakítanunk, ami a kutatás irányába visz előre. És hogyha ez jól működni fog, akkor meg fogjuk tapasztalni azt, hogy a modernizáció és az innováció egyre jobban bekerül az egyetemekre is, hiszen az, hogyha az egyetemek ebben teljesen egyenjogúan tudnak részt venni a különböző tevékenységekbe, a praktikumokkal és a ö, tanulmányok során, de nagyon sok egyetemünknek szükségük van irányítási modellekre, melyek segítségével, kevesebb bürokráciával és több rugalmassággal tudnának részt venni ezen az úton, és több mobilitásra is szükség van, ezért jó lenne egy pilotprojektet, egy próbaprojektet európai szinten kialakítani, ami egy lehetőséget adna arra, hogy modellezzük ezt a dolgot az európai vállalatok és főiskolák számára, és én ezt akár költségvetési szinten is sürgetően kérném önöket arra, hogy hasonk oda, hogy legyen egy ilyen pilotprojekt a főiskolai rendszer és a vállalatok közötti együttműködésre. Téstevő 12 pontban sorolja fel a javaslatait, amelyek támogatandók. Azonban, amikor az európai egyetemek modernizálásáról beszélünk, mintha elfeledkeznénk arról, hogy az elsőleges feladatuk az oktatás. Itt arról beszélünk, hogy a jövő tudósait képzi, elsősorban a szakembereket képzi, de ha megfelelő színvonalon működik, természetesen a jövő tudósait is. Szerepel egy mondat, a következő. Felhívja az egyetemeket, hogy személyzetük számára vezessenek be rugalmasabb és kettős karrier lehetőségeket. Képzeljük magunkat az egyetemek helyébe, nagyon sok országban alapvetően állami felsőoktatási intézmények vannak, és a gazdasági válság érzeti a hatását. Magyarországon is egyre több hallgató, kevés oktató, elbocsátások, rendkívül oktatói terhek. Adott esetben az egyetem nem tudja megoldani, hogy két-három hónapra a mobilitás érdekében az oktató, kutató eltávozhasson. A társak fizikailag nem tudják e, ezt a feladatot átvenni. Tehát én azt mondom, hogy nem csak az egyetemek figyelmét kell fölhívni ennek biztosítására, hanem a tagállamok kormányait, hogy megfelelő költségvetést tudjanak erre biztosítani, sőt, ahogy az előző rendben elhangzott, igen, az Európai Uniónak az erre vonatkozó forrásait is növelni kell, mert csak ebben az esetben tud valóban egy élénk és szükséges mobilitás kialakulni, ha ezekkel a pályázati pénzekkel egy tehermentesíteni lehet az adott helyzetben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 területek, a tudomány és a vállalkozás közötti integráció, integrációról beszéltünk. Először is a multidisziplinér megközelítést említeném. Például a mérnök képzésben és más területeken is nagyon fontos ez, ez a megközelítés. A diplomások, az első diplomások aztán úgy alakíthatnák a munkájukat, hogy ez a kutatás számára is, és az ipar számára is előnyös legyen. Aztán emellett felmerül a kérdés, hogy hogyan támogatják a kutatókat. Nálunk az a helyzet, hogy ez a citációs indextől és a publikációk számától függ. Meg kell nézni például azt azonban nem vizsgálják meg, hogy hány szabadalmat nyújtottak be, és hogy a feltalálásai közül hányat alkalmaznak a gyakorlatban. Ez pedig, pedig biztos, hogy hasznos lenne, és, és könnyebbé tenni az innovációknak a támogatását. És lehetővé tenni azt, hogy az egyetemek közelebb kerüljenek egymáshoz. Nisztelrooy Voorzitter, dank u wel. Ik heb uh, zeker waardering. Köszönöm szépen. Nagyon tetszik a jelentés szövege. Kiegyensúlyozatnak gondolom, és jó az egyensúly, eh, a kiválóság és eh, az ipari szempontok, vagy a termelési szempontok között. Két javaslatom lenne azonban. Az egyik, hogy konkrétabb megközelítést kellene alkalmazni, körülbelül négy évvel ezelőtt erről beszéltünk már. Tehát itt igazából arról van szó, hogy a vállalkozások és az egyetemek össze köttetése nem olyan könnyű, nem olyan könnyű megtalálni arra azt a bizonyos innovációt, amire éppen szükség van. Persze főként akkor nehéz ez, amikor különböző kultúrák összefüggésében kell mindezt elvégezni, és az Európai Uniós ide vonatkozó paraméterek között szerepel az úgynevezett ismeret voucher. Szeretném, hogyha ezt a gondolatot egy kicsit konkrétabbá tennénk, szeretném ezt egy módosítás formájában megtenni. Szerintem a mi ITRE szakbizottságunknak az lenne az egyik feladata, hogy az egyetemi intézetek nemzetközi szinten egymással versenyezzenek a legjobb egyetemek besorolásáért. De ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az egyetemeknek az egyik legfontosabb feladata az, hogy konkrét eredményeket is adjanak, és a saját régiójukban, a saját területükön adják át a tudást. Tehát egyfajta tudástranszferráló feladatuk is van. És ezért szeretném kérni, hogyha a bizottság konkrétan finanszírozná is az egyetemek ilyen irányú tevékenységét. Köszönöm szépen, bizottság. Ja, also vielen Dank. Ich meine, ich habe eigentlich nicht viel äh, dazu zu fügen, weil ich meine, die... Igen. Amit eddig hallottam, az nagyon pozitív volt a dokumentumunkkal kapcsolatban. Amit el szeretnék mondani, az oktatási főigazgatóságtól jöttem. Elnézést, eddig a mikrofonom ma probléma volt. Igen, köszönöm. Tehát, amit el szerettem volna mondani, hogy ugye önök itt elsősorban a kutatásra koncentrálnak, és amit mi itt támogatni szeretnénk, az az együttműködés a képzés területén, főiskolák területén, hiszen úgy látjuk, hogy nagyon sok potenciál rejlik még a vállalkozói hozzáállásban a professzorok és a persze a diákok terén is, hiszen a pedagógiai módszereket is nagyon pozitívan lehetne befolyásolni ezzel, ezen a módon, hiszen nagyon jó példák vannak az egyetemi főiskolákon, ahol multidisziplináris hozzáállást és modelleket látunk, tehát már látunk olyat, hogy már látunk olyan becselereket, vagy masterdiákokat, hallgatókat, ahol ez már nagyon pozitívan valósul meg a valóságban. Természetesen először szeretnénk majd meghallgatni azt is, hogy a kutatásért felelős bizottságban milyen vélemény alakul ki a dossziéval kapcsolatban. Igen, köszönjük, hogy az elnök. Madurell asszony szeretne valamit még ehhez hozzáfűzni? Igen. Én is szeretném megköszönni a kollégáknak és az Európai Bizottságnak is a felszólalását, és a következőket mondanám el. Egyetértek a különböző javaslatokkal, felírtam mindent, és várom a módosításokat, és minden bizonyal közösen egy jó kiegyensúlyozott jelentést fogunk tudni írni, majd kapcsolatba is fogok lépni ez irányba a kollégákkal. Igen, tehát ahogy megbeszéltük, február másodikáig lehet leadni a módosító indítványokat, és akkor most jön Winkler professzor, 20 percünk van erre a blokkra, 22-es napi rendi pont. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak is a figyelmet, és már elhangzott, hogy az kezdem, saját kezdeményezésű jelentésünkről van szó, közösségi innovációs politika változó világban, és tudjuk, hogy a bizottság 2005-ben elért eredményeket vázol föl ebben a jelentésben, illetve megoldási lehetőségeket is vázol a jövőre nézve, és az alap hozzáállás, hogy hogyan lehet a vállalatokon belül megváltoztatni a helyzetet, ez üdvözlendő, hiszen Európa csak akkor maradhat versenyképes, hogyha Európában a közepes cégek, vállalatok is versenyképesek maradnak, ez nagyon fontos, és éppen ezért ez fontos. Azonban ez a közlemény talán egy kicsit a felszín súrolja, és nem megy különösebb mélységekig, mondjuk pozitív oldalról kezeli a kérdést, azonban úgy tűnik, mintha a fő célja ennek a közleménynek az Innovation Act, vagy a cselekvési tervre csupán utalni kívánna, ami ez év március-áprilisára volt előirányozva. Tehát nekünk jobb stratégiát kellene kialakítanunk ezzel kapcsolatban. A legutolsó az már három évvel is mögöttünk van, 2006-ban volt az utolsó ilyen stratégia, hiszen nagyon fontos, hogy Európai, az Európai Unió versenyképes maradjon a foglalkoztatás terén és a klímaváltozás területét is bevonjuk ebbe, tehát ez a 20-20-as célkitűzést is meg lehessen valósítani és mindezt így egy kézben. Tehát nagyon fontos az Európai Unió jövőbeli innovációs politikájának a kialakítása. És ebben az összefüggésben felmerül egy kérdés, hiszen a bizottság képviselőjével most zajlik az első véleménycsere, mégpedig, hogy mikor számíthatunk arra, hogy valóban megjelenik az innovációs cselekvési terv mert hiszen a parlament munkáját is figyelembe kell venni még ezzel kapcsolatban, és az eh, a, hogyan lehet az innovációs tervet összekapcsolni a 2020-as céllal. Ez lenne egy másik kérdés. Kérem, engedjék meg, hogy néhány tartalmi pontot is kiemeljek a jövőbeli dosszéval kapcsolatban. A jövőbeli innovációs stratégiának széles kört kell felölelnie, és nagyon fontos, hogy nem technológiára vonatkozó innovációkat is, például a telekommunikáció területén is, szükséges felvenni ide pontokat, hiszen ebben nagyon nagy mértékű innováció rejlik termék és szolgáltatási szinten is, hiszen itt nagyon nagy növekedés lehet elérni, és az Európai Unió versenyképességére is hatalmas kihatása van a belső kommunikációs technológiák, vegyipar, orvosi orvosi, mechanikai ipar és egyéb más területeket tudnék felsorolni, ami az innováció területén rendkívül fontos. Stratégiai és politikai cél is egyben az innováció fokozása, és nagyon fontos, hogy még vezető szerepből még tovább kell kiépítenünk az innováció terén, erősíteni a pozíciónkat. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak a meglévő klasztert tovább kell fejlesztenie a tagállamok között, de az egyes régiók között is, annak érdekében, hogy világszerte fennálló vezető szerepét még a jövőben is megőrizhesse és tovább kiépíthesse. És ennek során nagyon fontos az, hogy a kis és közepes vállalatoknak is lehetőséget kell adni arra, hogyha innovatív ötleteik vannak, akkor ezt ki tudják fejleszteni. Hiszen nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy innovatívak maradhassanak, támogatásra van szükségük. Tehát nagyon fontos a kis és középvállalatok innova- innovációs támogatása. Ez azt jelenti, hogy tehermentesíteni kell őket a kér érvényezés technikai terén, de mindenféle ilyen beszámolói, beszámolási kötelezettségek terén egyszerűen levegőhöz kell engedni a kis és közepes vállalatokat, nem szabad őket elfolytani ezekkel a kötelezettségekkel. Nagyon fontos, hogy az innovatív ötleteknél ugye van egy kockázati tőke igény is, és nagyon fontos az, hogy a meglévő állami segítsége nyújtás eszközökre, folyosításokra vonatkozó kérdéseket jobb jobban kell tisztázni annak érdekében, hogy az nagyon sürgősen szükséges új technológiák területén támogassuk az új befektetéseket különböző ilyen kockázati tőke támogatással is. És én nagyon szívesen állok bilaterális javaslatok és párbeszédek folytatása céljából rendelkezésükre a, még a következő hetek során és itt a bizottságban is, annak érdekében, hogy növelhessük a versenyképességünket, a határidőket és egyéb más formalitásokat majd elnök úr mindjárt elmondja. Én akkor most egyelőre egyelőre ennyire szorítkoznék. Köszönöm szépen, Simánszki úr, a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mi gyakran visszatérünk gyakran visszatérünk erre a politikára, és mindig ugyanaz, a, ugyanaz merül fel, a rossz finanszírozás, az európai kutatás rossz finanszírozása, főleg, hogyha más országokkal összehasonlítjuk ezt vezető országokkal. Ezt a, ezt a különbséget nem lehet csak állami eszközökkel megoldani, mert az államok mást terveznek ezekkel a pénzekkel. A probléma az, hogy az vállalkozásokat meg nem lehet arra kényszeríteni, hogy a kutatásra adják ki a pénzt. Az egyetlen lehetőség, hogy itt valamit változtassunk, az az, hogy jobban védjük a szellemi tulajdont Európában. Európában ma nagyon-nagyon drága ez a dolog, hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg, akkor a jövőben nem lesz eh, arra lehetőség, hogy több pénz álljon rendelkezésre, eh, amely, a, amely pénz a az üzleti szférából a kutatás fele folyik. Az európai szabadalom lehet, hogy egy kicsit túl ambíciózus, túl sok pénzt, túl sok időt fecsereltünk arra, hogy európai jogi megoldást találjunk az európai szabadalomra. Talán jó lenne, hogyha a finanszírozási megoldásról indítanánk párbeszédet a tagállamok között, és a szabadalmak fordításainak finanszírozása is fontos kérdés. Ez az egyik kulcsfontosságú eh, megoldási lehetőség. Tehát a szellemi tulajdon, eh, tulajdonvédelme Herzog Edith következik. Thanks, uh, thanks uh, Chairman. Uh, I... Kedves elnök úr, két uh féle szempontból szeretnék beszélni. Egyrészt, mint tevő kolléganőm nevében, és ebben a az esetben két kérdésem lenne a bizottsághoz, a következők ezek. Esetleg a bizottság megfelelő választ tud-e adni az innovációs törvénycsomag határidőiről, és az innovációs cselekvési tervvel kapcsolatban tudna-e valami konkrétumot mondani a hatályról, ez lenne a másik kérdésem. Itt most saját magam nevében beszélek, ugyanis jó magam is korábban jelentéstevője voltam a Small Business Act-nek, és a kis vállalkozásokkal, illetve a kutatással, az innovációval foglalkoztam itt a parlamenten belül elég sokáig. És ilyen értelemben ezt nagyon jó példaként tudom elmondani. Nagyon jó az is, hogy mások most követik ezt a példát, de ugyanakkor egy kicsikét aggaszt az, amit olvastam az innovációval kapcsolatban ebben a dokumentumban. Szerintem itt további javításra nyílik még lehetőség, ugyanis számomra az innováció, vagy az innováció definíciója a jobb emberi erőforrás felhasználás, jobb pénzügyi erőforrás, illetve természeti erőforrás felhasználás irányába kell, hogy mutasson. Az innováció igazából nem technikai kérdés, úgyhogy talán tovább kell lépnünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségek nyílnak az innovációra, főként a szolgáltatási szektorban, és általában a megváltozott üzleti modellekben szeretném elő aláhúzni azt, hogy további lehetőség van még a javításra a következő tíz év során, főként a digitális világ életbe lépésével. Ugyanis ez egy teljesen más lehetőségeket fog biztosítani a digitális világ megjelenése. Úgyhogy talán van még további lehetőség arra, hogy javítsuk ezt a dokumentumot. És még lenne néhány kérdésem és megjegyzésem a DG Research és a DG Enterprise közötti együttműködést erősíteni kell, ugyanis az innováció nem csak a kutatást jelenti, hanem általában a kis vállalkozások világában az innovatív termékek megjelenését jelenti. Most nem tudom, hogy a két főigazgatóság közötti együttműködést hogyan lehetne hatékonyabban megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Cavallio asszony következik. New innovation should... Köszönöm szépen. Az Európai Unió innovációja hozzá kell, hogy járuljon a világ nagy kihívásainak megoldásához, és ezzel kapcsolatban lenne néhány javaslatom, amit szeretnénk, hogyha beépítenénk a jelentésbe. Egyrészt gondolok arra, hogy a technológia változásaitól át kell lépnünk, tovább kell lépnünk, nem csak technológiai innovációra van szükség, hanem az innováció sokkal tágabb értemű definíciójára van szükség, tehát a regionális vagy szociális innováció, vagy általában az innováció más területekre való kiterjesztése. Más szempontból pedig az is fontos, hogy olyan politikákat valósítsunk meg, mint a mobilitás illetve az európai szabadalmi rendszer és az innovációs laboratóriumok létrehozása Európában, tehát egyfajta hálózat létrehozása, és a, a kis és középvállalkozások, valamint a kutatási terület nagyobb összefonására van szükség. Itt igazából nagy akadályokat kell még leküzdenünk. És a harmadik ajánlásom pedig az lenne, hogy az innováció, a kutatás és az oktatás területén többet kellene költenünk, és itt főként a magánszférára gondolok, a társfinanszírozás, a kockázati tőke bevonása lehetnének eszközök, és végül jobb koordinációra van szükség az innovációs programok között, az Európai Unió, a régiók, illetve a tagállamok innovációs programjai között, hogy a töredezettséget el tudjuk kerülni. Köszönöm. Herr van Nistelrooy, danke. Van Nistelrooy úr, köszönöm szépen. Én is szeretnék az előttem felszólalókhoz csatlakozni, főként azért, mert úgy gondolom, hogy ez egy saját kezdeményezésű jelentésről lévén szó, az a célunk, hogy a tagállamok vonatkozó politikáira hatást gyakoroljunk. Az Európai Bizottság és az illetékes biztos arról beszéltek, hogy itt azért vannak konkrét javaslatok is, az innováció és ennek koordinálása területén. Nos, hát pontosan ezért arra van szükség, hogy a javaslatot minél hamarabb lezárjuk, tehát hogy még a nyár előtt lezárjuk ezt a javaslatot, és koncentráljunk a legfontosabb pontjaira, és azután a joganyagban majd megpróbáljuk foganatosítani az általunk megfogalmazott javaslatokat. Az ilyen saját kezdeményezésű jelentések nem alapozhatnak a bizottság négy évvel ezelőtti álláspontjára, hiszen azóta megváltozott a világ. Ezt a spanyol elnökségtől érkező miniszter asszony is elmondta. Itt nem igazán, nem csak a koordinációra van szükség, mert a tagállamok úgyis azt teszik, amit ők akarnak, és ettől nem lesz hatékony a rendszer. És biztos, hogy ebből az Európa 2020-as stratégia nem fog győztesen kikerülni. Több szintű kormányzásra van szükség, és így szerintem komolyabb hatásokat tudnánk elérni. A következő kérdés merül fel bennem. Nem tudom, hogy itt most egy széles körű javaslatot szeretnénk megvalósítani, vagy inkább egy néhány pontra koncentráló jelentés lenne. Dörvi úr, következik a bizottság részéről. Merci, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Először is szeretnék néhány pontosítással élni azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánunk eljárni. Az Európai Bizottság szeptemberben elfogadott egy kommunikációt, és ennek során egy széleskörű konzultációt folytattunk az érintett felekkel, az innováció területén résztvevő, vagy ezen a piacon résztvevő felekkel. Tehát azt hiszem, hogy eléggé széles információs bázissal rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy Európa és az érintett felek az iparágban mit várnak ezen a területen. Bárózó úr számára nagyon fontos ez a kérdés, és a az Európai Bizottság néhány hét múlva fogja beterjeszteni a 2020-ra vonatkozó stratégiáját. Tehát ilyen értelemben ez, a, ez mondjuk az általános kerete ennek a kérdésnek, és a jövőbeli Európa 2020 stratégiában biztos, hogy az innováció nagyon fontos szerepet fog kapni. De ezt a tervet bizonyára nem fogjuk tudni áprilisban elfogadni, inkább június és szeptember közötti elfogadási időre kell gondolni. Persze ezt nagyon nehéz egyelőre megmondani, hiszen azt se tudjuk, hogy egyáltalán a bizottság mikor lép életbe. Tájáni úr és más biztosok is politikai lendülettel kell, hogy ellássák ezt a területet, és ezért gondolom, hogy június és szeptember között várható döntés ezen ebben a kérdésben a kutatási, illetve a vállalkozási főigazgatóságok közötti együttműködés nagyon fontos ebből a szempontból, és az Enterprise DG-nek az innovációval foglalkozó osztálya az, akivel felvettük a kapcsolatot, a következő hetekben minden bizonyal intenzívebb konzultációkat fogunk ezekkel a kollégákkal is folytatni, hiszen itt egy fontos stratégiai dokumentumról van szó az innováció, illetve a kutatás szempontjából. A mi megközelítésünk teljesen világos. Úgy gondoljuk, hogy a technológia, illetve az innováció kulcsfontosságúak a jövő szempontjából, de úgy is gondoljuk egyben, hogy egyfajta konceptre van szükség, egyfajta koncepcióra, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy a design vagy más területeken az új üzleti modellek és főként a szolgáltatás szektorra vonatkozó innovációk területén óriási változások következtek be az elmúlt néhány évben nagyon tetszettek azok a megjegyzések, amelyeket az Európai Parlament képviselői tettek, és azt hiszem, hogy nagy többségben támogatjuk is ezeket a megjegyzéseket, tehát ezek tetszenek nekünk, és minden bizonyal be is tudjuk őket majd építeni a joganyagba. Egyrésztről nagyon fontos a technológia, de a kommunikáció is rendkívül fontos, és ezzel kapcsolatban a klaszterek, vagy az e-market, vagy más olyan eszközökről számolhatok be, amelyek rendkívül sikeresek voltak. Tudom, hogy kevés az időm, úgyhogy itt le is állok, és bárkinek kérdése van tartalmi kérdésekkel kapcsolatban, a cselekvési tervvel kapcsolatban, akkor azokat tegye fel majd nekem. Winkler úr nem szeretne hozzászólni, akkor ez azt jelenti, hogy minél hamarabb elmondjuk az álláspontjunkat, vagy benyújtjuk az álláspontjunkat, annál nagyobb az esély arra, hogy az Európai Bizottság ezt figyelembe tudja venni, úgyhogy a gyors határozatot hozatalt javaslom. Következő napi rendi pont, mondja az elnök mikrofon nélkül. Excuse me, next point. A következő napi rendi pont Valéan asszony jelentése az éghajlatváltozáshoz való az európai közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! Az infrastruktúra, illetve az energia és általában az adatgyűjtés rendkívül fontos a stratégia megalkotása szempontjából. Az Európai Bizottságnak szeretnénk egy általános képet biztosítani a jövő fejleményeiről az infrastruktúra területén, annak érdekében, hogy elemzéseket tudjunk adni a kereslet kínálat kérdéseiről általában, valamint az ellátás biztonságáról és az Európai Unió energiapolitikájának meghatározása érdekében. Nagyon sok módosítás érkezett, úgyhogy nem gondolom egyébként, hogy óriási nagy törésvonalak lennének a szakbizottságunkon belül, és általában a bizottsági tagok tanúbizonyságot tettek arról, hogy látják, hogy mi is történik ezen a területen, és egy átfogó elemzés meg is jelent erről a témáról. De mindenképpen a jogalapra szeretnék először kitérni. Nagyon örülök annak, hogy a kollégák támogatnak engem abban, hogy a, a 194-es cikket az energiapolitikára vonatkozólag kérjük jogalapnak, és egyébként a jogi szakbizottság fog erről ma reggel szavazni, erről a jogalap cseréről. Úgy tűnik, hogy meg fogják ezt szavazni, és ezzel a parlament rendes jogi eljárás alá vonja a, ezt a szakterületet, ezt a szakpolitikát, tehát a co-decision alá fog ez is tartozni. de a jogalap szempontjából, amennyiben ez szükséges lesz, akkor akár az Európai Bírósághoz is elmegyünk ezzel kapcsolatban. Ami a módosításokat illeti, jó néhány kompromisszumos javaslattal éltünk, amelyeket meg is tárgyaltam az árnyékjelentéstevőkkel, és nagyon örülök annak, hogy a titoktartásra vonatkozólag az ötös kompromisszumban megoldás született, mi szerint az elemzéseket a bizottság a hatos módosításban szereplő módon teszi közzé. Az információgyűjtésről szóló rész a hetes kompromisszumban szerepel. Ami viszont még továbbra is aggályos számomra, és szerintem még erről kellene vitáznunk, az az, hogy amikor a projektek megvalósulnak, akkor egy kihirdetési idő írnunk elő. Na most hát mi a helyzet akkor ebből a szempontból a hatásvizsgálatokkal? Hát itt megint csak titoktartási problémák is felmerülhetnek a cégek tekintetében az energia infrastruktúrák előkészítése csak olyan um, hosszú távú terveken alapulhat, amelyeket megelőznek, vagy um, alátámasztanak különböző um, adatgyűjtések, és figyelembe kell venni nagyon sok szempontot a munkaerőpiac változásaitól kezdve a tőzsdei ingadozásokat, és így tovább. Amikor uh, a beruházásról döntés születik. a bezárásról is tájékoztatni kell, ugyanilyen kötelezettség van. És ezt pedig a cég kommunikációs politikáján keresztül kell megtenni. Itt három évről beszéltünk először, öt évről, aztán három évről, de lehet, hogy az lenne a helyesebb, hogy minél hamarabb megvalósuljon mindez, mert ezzel a munka piacon kevesebb bizonytalanságot okoznánk. A hármas kompromisszum ilyen szempontból rendkívül fontos, hiszen ebben láthatjuk azt, hogy a bizottság a következő években szeretné látni a beruházások mértékét, és hogy ugyanakkor szükséges az is, hogy megbízható pontos információk vagy adatok alapján dolgozhassunk. Az én javaslatom az lenne, hogy korrektek legyenek szem a technikai szempontból is a módosítások, és egyébként a rendelet céljaival is összhangban álljanak, és ne valami mást próbáljanak elérni, ne olyan dolgot, ami más jogszabályba illő. Mert ugye mindig vannak ilyen kockázatok, vagy kísértések, hogy olyan dolgokat is be akarunk vonni a jelentéseinkbe, amelyek nem szorosan arra a területre vonatkoznak. És természetesen a következő csütörtökön sorra kerülő szavazásról remélem, hogy támogatást kap ez az anyag. Várom a kommentárokat. Köszönöm szépen, Zsadó úr következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Csak szerettem volna aláhúzni, hogy milyen jó munkát végzett a kollégánk, a koordináció területén főként. Nagyon-nagyon érdekes volt, és szerintem nagyon konstruktív volt az ő megoldása. Az igaz, hogy ennek a projektnek az egyik legnagyobb kihívása az az, hogy a beruházásokat energia területen mennyire, tess, mennyire látjuk előre, hiszen valóban arra van szükség, hogy egyrészt a titoktartási szempontokat is megőrizzük, de ugyanakkor nem szeretnénk, hogyha az eszköz hatékonyságát megkérdőjeleznénk. Hogyha túl hosszú határidőket írunk elő, akkor nagyon nehéz a beruházási politikákat korrekten megvalósítani, úgyhogy szerintem ilyen szempontból nagyon jó kompromisszum született. Persze vannak itt technikai kérdések, amelyeket majd még esetleg lehet javítani a szövegtervezetben. De van itt azért egy fontos gondolat még ezen kívül, az olyan struktúrák, amelyek a decentralizált energiaszolgáltatókhoz kapcsolódnak, ezek szempontjából fontos, hogy az egyes kis projektek, mint például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projekteket jelen, jelentsék, vagy bejelentsék, de fontos az is, hogy az ide vonatkozó nemzeti terveket is megkapjuk, hiszen ez egy fejlesztési szempont, így lehet majd az infrastruktúrák feltérképezését elvégezni európai szinten. Tegnap Balean asszony és az árnyékjelentéstevők részvételével beszéltünk arról, hogy szükséges integrálni az energiainfrastruktúrákat, azokat, amelyek esetleg az Európai Unió területén kívül találhatóak, de mégis az európai piacot táplálják, gondolok például a desertek projektre, hiszen ezek az európai energiahálózatba kapcsolódnak be,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 Hát itt vannak tervek ezzel kapcsolatban, de mégis az a probléma talán, hogy nincsen egyfajta központosított megközelítés. De fontos lenne a prioritásokat felállítani energiaprojektek szempontjából. Hiszen kiegyensúlyozott megközelítéssel van szükség a nemzeti szereplők között. Úgy tűnik, hogy van valamiféle technikai probléma. Próbáljuk meg újra. Most jól hangzik minden fülke. Hallható minden? Nézzük meg, hogy működik-e a rendszer. Ez Működik a rendszer? Minden nyelven működik a rendszer? Okay, we try once again. From the beginning? No. No. <laughs> Eh? Żeby zachować ścisłość i wiedzieć o czym <laughs> mówimy, musimy Nos, tehát a koherencia nagyon fontos, és tudnunk kell azt, hogy miről beszélünk. Éppen ezért ezeket az infrastruktúrákat teljesen világosan meg kell határozni, és le kell határolni. Ez a módosítási javaslataimnak a témája. Nos, tehát emellett a definíció is felmerül, az energiainfrastruktúra definíciója. Ugyanis ez a definíció még nem valósult, nem teljesen világos. Beszélhetünk például a 36-os módosító javaslatban, itt esetleg más hulladékok, széndiokszid, biomassa, rádióaktív hulladékok is felmerülhetnek. Tehát átfogóbb definícióra van szükség. Aztán emellett, ami a tárolást illeti, ehhez is benyújtottam egy módosító javaslatot hogyha megnézzük a módosító javaslatokat, akkor el kell mondanom, hogy vannak még bizonyos elemek, amelyek nem szerepelnek egyben sem, amelyeket még ki kellene egészíteni. Köszönöm szépen. Maronescu úr következik. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Valéán asszony munkáját, ugyanis ő a különböző frakciók által beterjesztett módosításokat a kompromisszumos módosításokba beépítette. A néppárt támogatja a legtöbb kompromisszumos javaslatot, és én úgy gondolom, hogy a végső szöveg elfogadható. Néhány gondolatot azonban engedjenek meg, hogy megosszak önökkel. az Európai Bizottságnak egy jelentést kell készítenie a jelenlegi helyzetről, illetve az Európai Unió energiaügyi perspektíváiról két évente. Most itt konkrét adatokra van szükség, mert csak ezek alapján tudja elvégezni az elemzést a bizottság, de ugyanakkor fontos az is, hogy a titoktartást megőrizze, tehát hogy a tagállamok által beterjesztett adatokra vonatkozó titoktartást betartsa. Éppen ezért fontos lenne végig gondolni azt, hogy milyen formában kívánjuk közé tenni ezeket a jelentéseket. Itt most agregált vagy nemzeti szintre lebontott adatokról legyen -e szó. Ugyanis fontos lenne az, hogy kereskedelmi jellegű titkos adatokat ne tegyünk közzé, hiszen bizonyos energiaügyi szolgáltatók szempontjából fontos az, hogy erre odafigyeljünk. Tehát mi a az agregált adatok definícióját szeretnénk támogatni, hiszen ez megfelelő forma arra, hogy közzé tegyük az adatokat, de ugyanakkor a titoktartási kötelezettségekre is odafigyeljünk. Specific body-ról esik szó, de most ezt is definiálni kellene, ezzel kapcsolatban egy módosítást be is terjesztettünk, hiszen milyen specific bodies, milyen specifikus testületekről van szó. Ezt definiálni kell, ezek lennének azok a testületek, szervezetek, akik részt vennének az elemzés elkészítésében. Ugyanakkor az Európai Uniós befektetési projektek nyomon követése is nagyon fontos. Itt most tagállami szintre lebontva, vagy akár fontos céges beruházásokra is oda kell figyelni, amelyek harmadik országokban valósulnak meg, és amelyeknek hatása van az Európai Unió energiapiaci biztonságának megőrzésére. Tehát tudni kell azt is, hogy mi történik harmadik országokban energiaügyi szempontból, amikor azoknak hatása van az e- európai energiapiacokra. És végül a low carbon képi, ö, szót megőriztük, vagy kifejezést megőriztük a szövegben, ez fontos ugyanis a néppártnak. Nem szépen, Lüprich úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, különös tekintettel Valeán asszonynak, hogy érdeklődést mutattak ezen téma iránt, és eh, hogy a jelentéstevő eh, ilyen fontos javaslatot készített, és eh, a sok módosító javaslatot kompromisszumos javaslatba foglalta össze, hiszen nagyon sok módosító javaslatot, javaslat született, szinte 100, kb. 140, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezeknek az összefoglalásáért Valeán asszonynak. a legtöbb módosító javaslatot az Európai Bizottság elfogadhatónak tartja. E, itt e, mi legyen a például a begyűjtött adatokkal, az elemzés, az átláthatóság, a bizalmasság kérdése tekintetében ezek megfelelnek. Ami a hatályt illeti, e, emellett üdvözöljük a kiterjesztést az kőolaj és földgáz berendezésekre. Láttuk a kompromisszumos javaslatokat, és nagyon örülünk annak, hogy a tervezett ütemterv az öt éves ütemtervet eh, meg, ó, megtartották, még akkor is, hogyha Valeán asszony ezzel kapcsolatban nem volt nagyon lelkes. Úgyhogy üdvözöljük ezt a kompromisszumos javaslatot. Ahol egy kicsit nagyobb aggodalmaink vannak, az a hatály kiterjesztése, az ezen túlmenő eh, javaslatokra, mert ezek szerintünk az, az adminisztrációs terhet növelik, de hát azért ezt meg kell vizsgálni, egy kicsit óvatosak lennénk ezzel kapcsolatban. Emellett el kellene kerülni azt, hogy ez az rendelet olyan rendelet legyen, amely a más rendeleteknek való megfelelést esetleg veszélyeztetni, itt tulajdonképpen információadási kötelezettségről van szó, és ezen a szinten is kell tartani a rendeletet. Összességében hálásak vagyunk, és azt, gondol, azt gondoljuk, hogy a legtöbb javaslat elfogadható, és megpróbáljuk ezeket felvetni a tanácssal szóló vitában, hogy ők is megismerjék. Ami a jogi alapot illeti, a jogi szolgálatunk tájékoztatott bennünket, és Pibax úr is, ha jól tudom, tájékoztatta önt elnök úr, hogy az Euratom szerződés 187-es cikke és a szerződés 57-es cikke a megfelelő mm, jogi alap. Ezeket a javaslatokat szeretnénk az Európai Tanácsi Szövegben is viszont látni. Köszönjük Valeán asszonynak és a szakbizottságnak a munkáját. Köszönöm szépen. Van még egy hozzászólás. Balcó úr szeretne még hozzászólni. Jelentkeztem, azért bíztam, hogy függetlenként is szót kapok. Egy ügyrendi kérdés. Szavazni erről a most kiosztott kompromisszumos javaslatról fogunk csak, vagy az itt bekötött teljes módosítókról? Erre kaphatok-e választ? Äh, a szavazás február a szavazás február 4-én eh, lesz, akkor szavazunk a kompromisszumos javaslatokról, és ahogyha megszavazzuk a kompromisszumos javaslatokat, akkor ezzel okafogyottá válik a többi. Eh, tehát erről lesz egy lista, lesz egy szavazó lista, amin ez szerepel. Február 4-éig lesz egy javaslat eh, szavazó listával, amelyen szerepelnek a kompromisszumos javaslatok, és akkor ezzel a többi okafogyottá válik. Lerövidítem a hozzászólást, mert ezekkel egyetértek, amivel alapvetően nem értettem egyet, az nincs, nincs a kompromisszumos között, de ez nagyon fontos volt számomra. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor mielőtt visszaadom a szót a jelentéstevőnek, szeretném elmondani, hogy valóban megkaptam a levelet Pibax úrtól, ami a jogalapról szól, és emellett kaptam információt arról is, hogy a jogi szolgálat elfogadta a mi javaslatunkat, a mi jogi alap megközelítésünkkel kapcsolatban, tehát a mi jogi szolgálatunk a mi jogalapunkat támogatta. Marian asszony szeretném még hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden. azzal kapcsolatban, amit a kollégák felvetettek. az Európai Uniós cégeknek az Európai Unión kívüli projektekre való kiterjesztése merült föl itt. Hát ez itt elvi kérdés. Először is az extraterritoriális kérdés merül föl. Másodszor csak akkor relevánsak ezek, hogyha létezik infrastruktúra, eh, amely ezt az energiát, az Európán kívüli energiát Európába szállítja be. Úgyhogy ennél tovább nem mennék. Emellett eh, felmerült még egy kérdést, kérdés számos definícióval kapcsolatban. Eh, bizonyos meghatározásokkal kapcsolatban. És döntenünk kell arról, hogy ez a megfelelő helye arra, hogy meghatározzuk az infrastruktúrát és egyéb fogalmakat. Vagy pedig ezt más alkalomra halasszuk. És végeredményben pedig annyit szeretnék még mondani, hogy ennek a rendeletnek a célja nem az, hogy módosítsuk a beruházást, hanem nem az a célja, hogy tudjuk, hogy mi történik, annak érdekében, hogy módosítsuk a beruházásokat. Ez, ez nem erről van szó egyáltalán. Február 4-én folytatjuk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont következik, a 24-es jelentés a bizottság az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egy európai fellépési keret felé című fehér könyvéről. Marisa Matias, vélemény előadója, először övé a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném megerősíteni azt, hogy működik a tolmácsolás portugál nyelvre legalábbis, és másrésztről pedig szeretnék a kollégáknak is gratulálni, akikkel egyeztetni tudtam a jelentéssel kapcsolatban. Volt már ugyanis egy első véleménycsere, eszmecsere ezzel kapcsolatban, és most természetesen várom, hogy milyen megjegyzéseket fognak elmondani a kollégák. Szeretnék az európai bizottságnak is gratulálni, hogy ezt a javaslatot elkészítette. Nagyon jó az, hogy egy fehér könyv készül az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kérdéséről az európai fellépési keret irányába. Fontos tehát az együttműködés, a cselekvés erősítése, ugyanis itt egy globális kérdésről van szó, amelynek aztán a kihatásai helyi szinten nagyon különbözőek is lehetnek a dokumentum elsősorban néhány fontos kérdésre összpontosít, de azért nehéz az elvi kérdéseket szétválasztani a gyakorlattól, tehát attól, hogy kota, konkrétan hogyan kell csökkenteni az éghajlatváltozás okozta hatásokat, hogyan lehet kiküszöbölni az éghajlatváltozás okozta negatívumokat. A dokumentum szerintem nagyon jó javaslatokat tesz, azzal kapcsolatban, hogy a mi szakbizottságunknak is milyen szerep juthat, gondolok itt főként az energia, a kutatás kérdésére. Tehát nem szeretnénk természetesen a környezetvédelmi szakbizottság hatáskörébe közbelépni. De azért néhány gondolatot hadd mondjak el, miután mindenki előtt ott van a dokumentum is. Az első pont az infrastruktúrákra vonatkozik. Érteni kell azt is, hogy az infrastruktúrákra nagy hatása lesz a éghajlatváltozásnak, főként az energiához való hozzáférés és a meglévő infrastruktúrák kérdésével kapcsolatban is, amelyeknek a megőrzése óriási költségeket fog majd igényelni és az éghajlatváltozás okozta hatásokhoz való hozzáigazításához is nagyon sok pénzt kell majd felhasználni. Nemzeti végrehajtási tervek lesznek, de ezzel kapcsolatban nem csak információt kell majd szolgáltatni, nem csak a dolognak az anyagi vetületével, hanem a földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatban is. Ezen kívül fontos lenne új eszközöket, új intézkedéseket bevezetni bizonyos ipari ágazatokban, annak érdekében, hogy az energia felhasználást biztonságosá tegyük, és ezt a szektorban uralkodó normák szempontjából is figyelembe kell venni, az eurokódok például az építőipar területén, vagy a környezeti hatásvizsgálatok lefolytatása és általában a stratégia kialakítása szempontjából nagyon fontos lenne ezt a vizsgálatot lefolytatni, tehát ez az egyik fontos ajánlásom. Ami az energiához való hozzáférést, az energiahálózatok ellátását illeti, úgy gondolom, hogy ezt a szolidaritás kell, hogy áthassa, a tagállamok közötti szolidaritásra gondolok, és ezen felül még az Európai Uniónak globális politikát is módosítania kellene, vagy legalábbis meg kellene próbálnia azt módosítani. Tehát, hogy a megújuló energiaforrásokra nagyobb hangsúlyt fektessen, és a tagállamok pedig mindent megtegyenek annak érdekében, hogy június 30-át, mint végső határidőt tiszteletben tartsák. Fontos lenne a köz- és magán szintű beruházásokat megvizsgálni, Európai Uniós összinten és tagállami szintre lebontva, főként a tagállamok közötti együttműködés szempontjából nagyon sok program ugyanis pont a megújuló energiaforrásokra, illetve az energiahatékonyságra vonatkozik. Azután gazdasági szempontból a kiigazítás, hiszen az éghajlatváltozásnak komoly hatása van az energiapiacokra is, és ehhez arra van szükség, hogy az Európai Bizottság támogassa ezeket az alkalmazkodásokat. Nem szabad, hogy arra szorítkozzunk, hogy az ETS rendszert felhasználjuk, a kibocsátás-kereskedelmi rendszert. Ez jó, de nem elégséges. Ami a kutatást illeti, Két fontos terület van ezen belül. Egyrészt a az együttműködés nemzetközi szinten kell, hogy megvalósuljon, és ezt finanszírozni is kell. Most éppen ugye a keret programot most készítik elő. Azután a másik együttműködési lehetőség az az, hogy a kutatásfejlesztésre szánt összegeket erősíteni kell és főként az éghajlatváltozás okozta hatásokra tekintettel. Ez pedig a tagállamok és az Európai Bizottság kell, hogy megvalósítsák, hiszen léteznek már most is olyan adatok, amelyek alapján együtt tudnak működni a klímaváltozással kapcsolatban. És végül szeretném elismerni, hogy mennyire fontosnak gondolom a helyi kezdeményezéseket az éghajlatváltozás elleni harc területén. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb pontokat most összefoglaltam, és természetesen várom a kérdéseket, illetve megjegyzéseket. Haben die Kollegen noch das Wort? Köszönöm szépen, a kollégák is akkor most hozzászólhatnak, és Cízel kollégától van egy hozzászólásom. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr! Kiváló be vezetőt hallhattunk. Egyetértek a jelentéstevővel, azt mondta, hogy az európai együttműködést erősíteni kell, az európai um, hozzáigazításra van szükség, tehát a kiigazításra kapcsolatos európai megközelítésre van szükség, és uh, a cselekvési tervekkel is egyetértek. Az energia infrastruktúra nagyon-nagyon sebezhető, és rendkívül fontos. És egyetértek a um, költséghatékony költséghaszon elemzéssel is. Most kell eh, cselekednünk, mert ha nem most cselekszünk, akkor még sokkal magasabbak lesznek a költségek. Ezzel egy időben azonban elmondanám azt is, hogy a véleményünknek koncentrálnia kellene bizonyos területekre, sokkal inkább a, a, az alkalmazkodásra kellene koncentrálnunk. Szeretnék utalni eh, erre a jelentéstervezetre. A jelentéstevő említett bizonyos dolgokat, amelyek hiányoznak a véleményből. Általánosságban fontosnak tartom azt, hogy az infrastruktúra sebezhetőségét ha említsük meg. Nagyon fontos az infrastruktúra említése, hiszen az infrastruktúra a közös belső piac működésében elengedhetetlen szerepet játszik. Az energia területén az infrastruktúra már megemlítésre került, de itt van a közlekedés területe is. A klímaváltozás hatása rendkívül ö, nagy, például a közúti forgalmat, hogyha megnézzük, erre, ha, erre hatása van ö, számos beruházás, útépítés, stb. Aztán említenünk kell a telekommunikációs hálózatot is. Ezt is említenünk, ezt is, erre is ki kell térnünk a véleményben. Az változás hatása az iparra, főleg a KKV-kra. Például a, ezeknek, a, ezeknek a sebezhetősége árvíz esetén, hogyha az infrastruktúra összeomlik. Aztán végig kell gondolnunk azt is, hogy milyen meglévő sztenderdek vannak, hogyan lehet ezeket javítani, és hogyan lehet támogató intézkedéseket létrehozni és pénzügyi szolgáltatásokat is ki kell dolgoznunk, amelyeket megfelelően garantálhatunk, és amelyeket felkínálhatunk vállalkozóknak. Annak érdekében, hogy az adaptáció területén megfeleljünk a kihívásoknak, a műholdas rendszer is elengedhetetlen jelentőségű. Emellett a nyolcadik kutatási keretprogram is megemlítésre került. Szerintem szinergiát kell kínálnunk minden kutatási eszköz között. Gondoljunk az Európai Innovációs és Technológia Központra. Tudom, hogy a finanszírozás nagyon érzékeny kérdés, de hát a saját véleményemet tudom elmondani erről. Hogyha olyan jelentésről beszélünk, amely a klímaváltozással kapcsolatos adaptációról szól, óvatosnak kell lennünk, de az Európai Uniónak több pénzt kellene elkülönítenie a széndiokszid, a mm, üvegházhatású gázok hatásának csökkentésére. A fehér könyv arról szól, hogy egy speciális tanácsadó csoportot kellene létrehozni, amely 2009-ben kellett volna, hogy fölálljon. Van-e erről határozat? Kikből áll a csoport? Mik a prioritása és az Európai Parlament hogyan vesz részt ennek a működésében? Köszönöm. Elnök? Zsadó úr. Kérem, mm, próbáljanak két percben hozzászólni. Meg fogom próbálni. Egy. Nagyon jó minőségű ez a javaslat. A jelentés és a vélemény egyaránt. Az, hogy az adaptációt beépítsük a folyamatban, nagyon érdekesnek tűnik számomra. de azért van néhány olyan gondolatom, amit el szeretnék mondani. Tehát egy infrastruktúra mindig érzékeny, de igazából maga a rendszer az, amely leginkább érzékeny. Gondoljunk mondjuk Franciaországba, ahol óriási a szárasság. Franciaország leginkább a nukleáris energiától függ, és az elektromos áram hálózatától, tehát itt ebből, szempontból a szempontból elég nagy problémák lehetnének. Tehát a, az infrastruktúrák klíma kompatibilitását nagyon fontos figyelembe venni. Nem biztos, hogy ugyanaz a hatása egy adott kérdésnek a, mezőgazdaságra vagy a közlekedése, tehát rendszerekben kell gondolkodni. Aztán egy másik fontos pont hogy a tagállamok nemzeti adaptációs terveket kell, hogy végezzenek. Most ezeket közé kellene tenni, mert a közférát és az összes érintett szereplőt be kell vonni a céghajlatváltozás elleni harcba. És aztán a klíma-energia csomagban volt egyfajta kötelezettségvállalás, az ETS rendszer kvótáival kapcsolatban, mi szerint ezeknek egy részét az adaptációra, az alkalmazkodásra kellene fordítani. Erre talán emlékeztetni kellene a bizottságot, illetve a tagállamokat, tagállamokat és arra is, hogy Kopenhágában is ígéretet tettek arra, hogy korai finanszírozási rendszert fognak megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szurilekákis képviselő. Szkilekákis képviselő javítja a hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. El, elengedhetetlen az adaptáció, hiszen a klímaváltozás az elkövetkezendő 30 évben itt lesz velünk, nem fogunk tőle megszabadulni, ezt a tudósok megmondták nagy bizonytalanság van azonban a jelenséggel kapcsolatban, nem igazán tudjuk, hogy mi fog történni, és hogyha megnézzük az Európai Bizottság fehér könyvét, ebben nincsenek prioritások. Egy dolog, amit mindenképpen el kell érnünk, az az, hogy elfogadjunk egy ütemtervet. Mi várható, és a politikákat ennek megfelelően kell prioritiz prioritizálni. Hiszen Más az, hogy mi történik száz év múlva, és más az, hogy mi történik holnap vagy húsz év múlva, amely utóbbiakat jobban figyelembe kell venni az adaptáció szempontjából. Tehát prioritásokra van szükség, ütemtervre van szükség, és sokkal nagy több kutatásra, hiszen bizonytalan a jelenség. És ez a ez a kutatás, ez európai szinten kell, hogy megvalósuljon. Nincsen értelme ezt európai szinten eh, folytatni, sokkal jobban megéri európai szinten kutatni. Úgyhogy ennek szerepelnie kell a jelentésben. Ami a mitigációt és az adaptációt illeti, eh, erre több pénzt kell Eh, kiadni. Eh, ezzel kapcsolatban nincsen kérdés. Az alapoknak 99%-át mitigációra, tehát a, a, a eh, szimptomák csökkentésére fordítjuk, és 1%-át az adaptációra. Ez, ez végig kell gondolni, elengedhetetlen, hogy ezen gondolkodjunk. Köszönöm. Elnök. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság szeretne-e hozzászólni, nem tudom, hogy van-e itt valaki aki szeretne hozzászólni. Tessék! Önöki a szó. Um, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, hogy a szakbizottság ilyen nagy érdeklődést mutatott, és a legfontosabb pontokat felvetette az alkalmazkodás, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatban. A fehér könyv kb. 30 intézkedést határoz meg az első, pillé, az első fázisban, az Európai Uniós politikák integrációja, a megfelelő politikai eszközöknek a mixe, a politikai adaptáció és a nemzetközi együttműködés, ezek a legfontosabb prioritások. E, megemlíthetem, megemlíthetnék néhány az, adapt- az alkalmazkodással kapcsolatos költségeket illető kérdést, ez többször is felmerült. E, számos kutatási projekt folytat, folyik éghajlatváltozással kapcsolatban E, azzal kapcsolatban, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás mennyire, mennyibe fog kerülni. E, várjuk, az Európai Bizottság várja a tanulmányok eredményét, és az, az alkalmazkodási költségek értékelésének metodológiájáról szól az egyik tanulmány, a másik az energiaszektor alkalmazkodásának költségeiről. Emellett az Európai Éghajlati ügynökség is készített egy tanulmányt az alkalmazkodási költségekről, és ez szerepelni fog a jelentésben. Ami a kérdésüket illeti, az irányító csoporttal kapcsolatban azt szeretném megemlíteni, hogy az előkészítő ülés tavaly év végén volt, és az első ülés néhány hónap múlva lesz. Köszönöm szépen eh, a lehetőséget, köszönöm a hozzászólásokat, és ezeket figyelembe fogjuk venni. Elnök, köszönöm. Matthias asszony szeretném még hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egész gyorsan, már nem akarom tovább igénybe venni az idejüket. Köszönöm a megjegyzéseket, és azt azt gondolom, hogy nagyon is találó megjegyzések voltak, és igyekezni fogok ezeket a szövegbe felvenni, nem lesz ez olyan nehéz dolog. És örömmel várom a módosító indítványokat, hogy egy még jobb dokumentumot sikerüljön kidolgoznunk. Utalni szeretnék arra is, hogy néhány kérdés nem merült most föl a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban, például az áradásokkal kapcsolatos témák, és mivel, hogy aránylag általános próbáltuk meg ezt a szöveget kiha, megfogalmazni, ezért a különböző módosító indítványokat a mezőgazdasági és más ezzel kapcsolatos szakbizottságokból is meg fogjuk kapni, és már most köszönöm önöknek azt, hogy hogy megértik azt, hogy ezeket a korlátozásokat, amelyek hát jelenleg már megkötik a kezünket, be kell tartanunk a az állásfoglásunk meg, megfogalmazásakor. Minden esetre nagyon köszönöm Önöknek és a titkárságnak is a segítséget a beszámoló kidolgozásával kapcsolatban. A módosító indítványok, mondja az elnök, február 2-a 12 óráig nyújthatóak be a mezőgazdaság és klímaváltozás a következő téma, és Szuza Wagner úr a jelentéstevőnk. Ez a 25-ös pont. Köszönöm szépen. Elnök úr, az Ipari Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság sor megjegyzést küldött számunkra. Löfol úr volt a mezőgazdasági bizottság részéről az illetékes árnyékjelentéstevő, és nagyon hasznos megjegyzéseket kaptunk ezekben az összefüggésekben. Ebben a bizottságban még az alábbi megjegyzéseket tették még több költségvetési forrás nyújtására hívjuk föl a bizottság figyelmét, annak érdekében, hogy kutatásra és fejlesztésre több eszközt lehessen fordítani a mezőgazdaság, a klíma védelmében. Nagyon fontos a bioüzemanyagok súlyának erősítés. Előfol úr is kifejti ezt jelentésében, és ehhez mi csatlakozunk. A fenntartható trágya, a műtrágya, műtrágyák alkalmazása is nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy a különböző melléktermékeket a mezőgazdaságban jobban fel lehessen használni, és ezt mi is nagyon fontosnak tartjuk. Az információs és kommunikációs technológiákat még jobban kellene hasznosítani az egyes gyártási folyamatok, fázisok jobb ellenőrzése, és ezzel a teljes előállítási láncolat optimálása érdekében, és ez oda vezetne, hogy a kipufogó kibocsátott gázokat, és ezzel az üvegházhatást is csökkenteni lehetne. Ezek a mi megjegyzéseink, a Löfol úr nagyon jól struktúrált jelentéséhez, és talán még egy megjegyzést engedjenek meg. A kollégák egyébként tudják azt, hogy február másodikáig jár le a határidő hogy a módosító indítványainkat benyújtsuk az Ipari Bizottság jelentésével kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök Polimáta asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek az elmondottakat. Én csak röviden egy-két megjegyzést szeretnék hozzáfűzni ehhez, mégpedig a mezőgazdaság az éghajlatváltozással szoros összefüggésben áll, mégpedig két síkon is. Az egyik azáltal is fennáll az összekötetés, hogy a mezőgazdaság egy nagyon nagy CO2 kibocsátó, ezt ne felejtsük el, és másrésztről pedig nagy lehetőségeink is vannak a mezőgazdaság területén ezzel kapcsolatban az üvegházhatást kiváltó gázok csökkentése érdekében, hiszen például a CO2-t a talajban is meg lehetne kötni nagy mennyiségben, ennek érdekében viszont erőforrásokat és pénzügyi eszközöket kellene rendelkezésre bocsátani. Eltekintve az átfogó célunktól, senki sem vonja kétségbe azt, hogy a mezőgazdaság Természetesen tovább kell, hogy fejlessze magát egy egyre zöldebb, egyre fenntarthatóbb mezőgazdaság irányába. Tehát nagyon fontos itt a fenntarthatóság alapelve a mezőgazdaság területén is, és hogy egyensúlyt kell teremteni ennek során a versenyképesség fenntartása és a versenyképesség között és az ellátás biztonsága is természetesen egyensúlyban kell, hogy maradjon ezekkel a szempontokkal, és azt is figyelembe kellene vennünk, hogy mindazt, amit eddig elmondtam, a mezőgazdaságnak továbbra is azért van egy negatív befolyása a klímaváltozásra, és hogy a mezőgazdaság területét aktívan fel kellene használni arra, hogy a klímaváltozás ellen harcoljunk. Emlékeztetni szeretném önöket arra is, hogy más kihívások és vannak, és más nyomás is nehezedik a mezőgazdaság területére, hiszen a világ kereskedelem liberalizációja és egyéb más elemeket is megemlíthetnénk ebben a sorban, és ne felejtsük el azt sem, hogy a klímaváltozásnak befolyása van a különböző mezőgazdasági szakágak produktivitására és stabilitására, a fenntartható erdőgazdálkodásra is. És hát ugye én Görögországból érkeztem ide, és ne felejtsük el azt, hogy nagyon nagy nehézségeink vannak a klímaváltozás körén, de ezek különböző módon és súlyjal hatnak az Európai Unió déli és északi részén. Dél-Európa és a földközi tengeri medencében található országoknak jelen pillanatban már jóval nagyobb nehézségeik vannak, ezt ki kell, hogy mondjuk ezzel kapcsolatban. A mezőgazdaság hozzájárulása a klímaváltozás csökkentéséhez. Erről szeretnék is szólni, és Ugye szó van arról, hogy az érvényességi tartományt ki lehetne bővíteni az emissziós kereskedelemre az erdőgazdálkodás területén, és ezt még nagyon alaposan meg kellene vizsgálni. Az is szükséges ezzel kapcsolatban, hogy a szektor pénzügyi támogatást kapjon, annak érdekében, hogy ne terhelődjön le még jobban ezek miatt, a célok miatt, és jelentéstevő úr az is nagyon fontos, hogy a fejlődési lehetőségeket illetve a bio üzemanyagok alkalmazásának a lehetőségét is meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy a mezőgazdaság is hozzátehessen az 20-20-as cél eléréséhez. Köszönöm szépen, hogy az elnök Tikau asszonyé a szó, de azért emlékeztetem önöket, hogy úgy két-két perc áll rendelkezésre minden hozzászóláshoz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Mm, subliniez uh, faptul că, într-adevăr, agricultura poate influența schimbările. Engedjék meg, hogy uh, elmondjam, hogy valóban a mezőgazdaságnak nem csak hatása van a az éghajlatváltozásra, hanem az éghajlatváltozás is hat a mezőgazdaságra. És uh, a az ivóvíz minősége, tehát a felszín alatti vizek minősége rendkívül mi mértékben függ attól, hogy milyen anyagokat használunk a mezőgazdaságban. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy fontos lenne azt is megvizsgálni, hogy a klímaváltozásnak milyen hatása van a mezőgazdasági termelésre magára, hiszen Európában már sajnos az elsivatagosodás is sújt, Romániában is egyre nagyobb területek válnak sivatagossá, kiszáradnak. Éppen ezért ezekben a tagállamokban, amelyeket a hosszantartó asszály sújt, prioritás kellene, hogy, prioritássá kellene, hogy váljon az öntözés megszervezése nem szabad, hogy megengedjük, hogy az európai polgárok az éjséget megszenvedjék, és ezért a mi ITRE szakbizottságunknak is hozzá kell tennie valamit, és az Agri szakbizottságot olyan véleménnyel kellene, hogy segítse, amely a kutatás legújabb eredményeit felsorakoztatja. Azután a bioüzemanyagok szintén ezeknek a megtermelése szintén hatása lehet a mezőgazdaságra. Danke, Köszönöm szépen, Zsadó úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a munkáját. Itt most megint csak nagyon jó anyagot olvashatunk, ami a megjegyzéseket illeti, egyrészt nagyon pozitívnak gondoljuk azt, hogy a megújuló energiaforrások a decentralizált rendszerre fontos hangsúlyt fektet, ez a mezőgazdaság szempontjából is fontos lenne. Ezen kívül az ajánlások. Beszélünk sokat a mezőgazdasági terményekből származó üzemanyagokról, jó lenne, hogyha a bizottság pontosan elmondaná, hogy mik ezek az agroüzemanyagok, amelyekre a kutatást rá kellene irányítani. Az első generációs agroüzemanyagok nem hozták meg azt az eredményt, amelyet hozzájuk fűztek reményként, úgyhogy ilyen szempontból lenne fontos, hogy a kutatás szempontjából is tudjuk, hogy mire kell összpontosítani. Azután műtrágyák alkalmazása. Ugye a, rend, a jelentéstevő a fenntartható műtrágyakról beszél, de hát ez a fenntartható szavacska azért ez elég sok mindent takarhat. Szerintem azt konkrétan ki kellene mondani, hogy a vegyiparból származó műtrágyák egyre kevésbé kellene, hogy jelen legyenek a mezőgazdasági termelésben, tehát korlátozni kellene a vegyi ö, természetű műtrágyákat. Ami a kutatást illeti, ennek participatívnak kellene lennie, hiszen rendkívül fontos az, hogy a kutatást és a mezőgazdaság kérdéseit összehangoljuk, hogy annak érdekében, hogy jó irányba mutasson a kutatás, és aztán fel is lehessen használni annak az eredményeit. És végül ugye arról esik szó, hogy nagyon kevés széndiokszidot bocsát ki a mezőgazdaság, de igazából a mezőgazdaságot a teljes mezőgazdaság és élelmiszeriparra kellene kiterjeszteni, mert amikor mondjuk egy jókurt a termelése vagy a legyártása során több ezer kilométert tesz meg, mert különböző helyen van a szarvasmarha és a gyár, ezeket azért össze kellene hangolni, nem szabadna, hogy megengedjük ezt a fajta szegmentációt az élelmiszeripari termelési láncban. Tehát a teljes mezőgazdaság és élelmiszeripari láncolatot együtt kellene tekintenünk, akkor, amikor a széndiokszid kibocsátási számokat nézzük. Köszönöm szépen. Panayatos kollégája szó. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok felszólalni. Szeretném megköszönni Wagner kollégának a jó munkáját, és szeretném egyébként a javaslatát támogatni. Arra gondolok, hogy növeljük azokat az összegeket, amelyeket a bioüzemanyagok gyártására fordítunk, valamint ennek a szektornak, a, ugye, ágazatnak a fellendítésére használunk fel. Mindennek figyelembe kellene venni a manapság már az ökológiai normákat, és egyensúlyt kellene teremteni a fenntarthatóság, valamint a rentabilitás között. Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon szoros együttműködésbe fogunk tudni dolgozni, és hogy ez gyümölcsöző lesz. Igen, köszönöm szépen, és megadom még Riznónak a bizottság részéről a szót. Commission, want to say something? No? A bizottság szeretne valamit hozzáfűzni? I don't know who's responsible. Nem, nem tudom, hogy ki a felelős. Please, who's responsible for climate? Ki az, aki a klímával foglalkozik a bizottságtól? Mindenki? Az túl sok. Nem tudom, hogy ez most mikrofon probléma, vagy... Technikai probléma. Tehát akkor elmondanám, ugyanazt megismételném, amit a korábban a kollégám elmondott a másik főigazgatóságtól. Tehát a bizottság nagyon nagy érdeklődéssel hallgatta végig a mai vitát, és teljesen világos az, hogy nagyon sok témában hasonló értékrendet képviselünk, hiszen ezek alapvetően fontos témák. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság két munkadokumentumot készített elő 2009-ben az adaptáció, illetve a klímaváltozás mezőgazdasága gyakorolt hatásainak korlátozása érdekében. Az összes érintett felet bevontuk, a változtatásokat pedig szeretnénk elérni. Ezen kívül részt veszünk a fehér könyv nyomon követésével kapcsolatban, a mezőgazdaság tekintetében, és az összes téma, amely ma felmerült, tehát a fenntartható bioüzemanyagok, segítése, vagy pedig a mezőgazdasági termelők segítése. és az, hogy mit is kell tennünk a mezőgazdaság ter- mezőgazdasági termelés megőrzése érdekében. Ezek mind nagyon fontos témák. Most éppen a 2013 utáni időszakra vonatkozó közös agrárpolitikát dolgozzuk ki, és közben a mezőgazdasági politika már most is összpontosít a tagállamokra és a tagállamok problémáira. Európában mindenhol fel tudják használni a tagállamok, illetve a mezőgazdaságban dolgozók azokat az intézkedéseket, amelyek például az első, vagy másod, vagy akár harmad generációs bioenergiákra, vagy bioüzemanyagokra biomasszára vonatkoznak. Bizonyos gazdák már most is támogatást kapnak a biogázok előállításáért, és ezzel csökkentjük a széndiokszid kibocsátást, segítjük a farmereket, és ugyanakkor talán további bevételekhez is jutnak a gazdák ennek az energia a kiaknázásával, de hát természetesen időre van szükség beruházásokra, és vannak más kihívások is, mint például az élelmiszerek termelése olyan áron, amely az Európai Unióban a fogyasztó pénztárcájának megfelel, és amelyet exportálni is tudunk. Tehát igazából minden érdekel bennünket, minden megoldás érdekel bennünket, nagyon jó gondolatokat hallhattunk ma is itt, és természetesen a parlamenttel továbbra is együtt fogunk működni ezekben a kérdésekben. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Hát kérdezem meg, hogy Szúza Wagner úr szeretne még valamit hozzáfűzni. Eh, Igen, köszönöm szépen, elnök úr csak csatlakozni tudok az itt elhangzott megjegyzésekhez, a, melyek a különböző kollégák részéről elhangzottak, de a bizottság képviselői által elmondottakhoz is csatlakozni tudok, mert ezek nagyon jók és megalapozottak voltak, és azt gondolom, hogy a dialógust ezek javították, és talán az ipari bizottsághoz jelentéséhez gazdagították a véleményünket. Azt gondolom, hogy ami itt elhangzott, ez talán ahhoz fog vezetni, hogy néhány megfogalmazást az állásfoglalásomban még ki fogok igazítani. Február másodikáig még lehetséges további módosítóindítványokat benyújtani, illetve még akár további szempontokat is meg lehet említeni, és talán így az Ipari Bizottság javaslatát még ki is tudjuk bővíteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor bekonferálom a következő napirendi pontot. A kolléga úr már bejelentette, hogy február másodikáig lehet a módosítókat benyújtani, és akkor a 26-os pont következik, az internet szabályozása és az ezzel kapcsolatos következő lépések már megint Szóza Wagner úr fog dolgozni. Övé a szó, Dar la, dar la lata. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon sajnálom, hogy a kedves kollégáknak ennyire az idegeire kell mennem ma, de hát az én feladatom ez, hogy ezt a jelentést elkészítsem az internet szabályozásával kapcsolatban. És az Európai Bizottság közleményével kapcsolatban megfogalmazom a véleményemet. Most egy kicsit bonyolult ez a téma. Minden, ami az internettel kapcsolatos, nagyon sok problémát vet fel. Az internet eh, az életünkben, szakmai életünkben rendkívül fontos szerepet játszott, és ezért nagyon sok eh, apróság gyűlik itt eh, ezen a címke alatt össze. Nem kell azonban nekünk most az összes problémáról beszélnünk, egyszerűen csak az internet, internetes világnak a szabályozásáról, szabályozásáról, igazgatásáról kell beszélnünk. Erről szól ez a vélemény. Lehetőségem volt arra, hogy a többi frakció jelentős tevőjével egyez, egyeztessek Kochmérin asszony, Trautmann asszony, Van Nistelrooy úr, eh, Lambert úr, és Bellet úr a Kulturális Bizottságban. Strasbourgban találkoztunk, ez nagyon hasznos volt, benyújtottam egy anyagot, és a kollégák pedig megjegyzéseket fűztek ehhez. Nyilván ezt figyelembe fogom venni, amikor kiosztom a véleményemet, és a bevezetőt pedig nem szeretném túlságosan hosszúra húzni most, ami számomra fontos az az, hogy meghallgassam az önök véleményét. De azért emellett arra is kiszeretnék térni, hogy mi a probléma az internet szabályozásával. Van egy intézmény, amelynek különleges jogi személyisége van. Ez az ICANN. E Ez egy olyan intézmény, amely az amerikai, illetve a eh, kaliforniai jog alá tartozik. Itt van ez az iken vagy ICAN, és ez a központ most eh, ez a központ rendelkezik az internetes címek és eh, nevek rendszerével. Végig kell gondolnunk, hogy ez a megfelelő módszer-e. El kell mondanom, hogy hogy én tulajdonképpen egyetértek azzal, hogy legyen egy ilyen központ, de az a mód, az a módszer, ahogy ez a, ez a központ együttműködik az amerikai kormányjal, hát erről kell beszélnünk. Nemrégiben született egy új szerződés is ezzel kapcsolatban. Lényeg az, hogy ezt a szervezetet meg kellene nyitni, hogyha az internetes nevek és címek kiosztását a kezében tartja valaki, az tulajdonképpen egy közjó, ennek közhatása van, az egész emberiségre hatással van ez. Most mindezt egy magáncég részéről, részéről szabályozni, ellenőrzés, az amerikai kormány ellenőrzése alatt, hát ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha végig gondolnánk, hogy az európai szervek ezzel egyetértenek-e hogy nem lehetne-e egy kicsit nyitottabbá és pluralistábbá tenni az ikent. Ez a mi ö, témánk, és ennek a jelentésnek a témája. Tehát ezzel kapcsolatban fogom elkészíteni az anyagomat, és nagyon örülnék neki, hogyha önök ehhez hozzászólnának valamilyen olyan lehetőséget kell találnunk, amelyel Európát láthatóbbá tesszük ezen közjavak szabályozása, igazgatása során. Multilaterális ellenőrzést kell lehetővé tenni, erősíteni kell az ellenőrzést, és ez, ezen privát, tehát a kaliforniai magáncéggel szemben. Emellett azt is fontosnak tartom, hogy ezt a, az igazgatási fórumot, vagy szabályozási fórumot eh, vegyük komolyan. Tavaly novemberben volt a legutóbbi ülése ennek az internetes igazgatási fórumnak. A parlament részéről nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban egyértelmű kijelentést tegyünk, nyilatkozatot tegyünk ennek a fórumnak a, a hasznosságával kapcsolatban. Az internet kihat mindenre, a magánéletünkre, a szakmai életünkre. Emellett az internet egy olyan hely, amelyen fontos közérdekek és fontos magánérdekek is ütköznek. Az internetnek sikerült ezeket az érdekeket összefognia, a szakmai és a magán érdekeket, az ér- a állami érdekeket. Összességében az európai intézmények eh, ezzel kapcsolatban eh, tenniük kell valamit. Az internet teljesen új, és ez a szabályozási fórum, ez, ennek a szabályozási fórumnak sikerül számos érdeket képviselnie megpróbálhatnánk ezeket a problémákat tehát ezen égisz alatt megközelíteni. Trautmann asszony a jelentésében a legutóbbi szakbizottsági ülésen azt mondta, hogy ez a fórum a nyári szünet után október-novemberben Litvániában ül össze. És jó lenne, hogyha az Európai Parlament addig összeülne, és az internetes szabályozással kapcsolatban és ezzel a fórummal kapcsolatban kidolgozná az álláspontját. És akkor ezzel a fontos döntéssel vehetnénk részt az ülésen. Hálás vagyok a javaslatokért, megjegyzésekért. Május 17, március 17-én lesz itt egy meghallgatás szakértők részvételével, és arra szeretném kérni a kollégákat, hogy nevezzenek meg személyeket, akik hajlandóak lennének szakértőként részt venni. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, Trautmann asszony. Merci, monsieur le, le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni a jelentéstevőnek, Wagner úrnak, aki a kollégák, akik érdeklődnek ezzel a témával, véleményét is figyelembe veszi. Ezen jelentéssel kapcsolatban. A felszólalásom az ütemtervel kapcsolatos, illetve azzal kapcsolatos, hogy a Vilniuszi ülésre már kidolgozott állásponttal érkezzünk, tehát ott el kellene majd mondanunk azt, hogy az internet úgy fejlődjön mindenkinek a javára, hogy az kiegyensúlyozott legyen, és hogy az alapértékeket tiszteletben tartja egyaránt. Vilniusban. Tegnap egyébként erről szó is esett egy informális ülésen. Voltak olyan kollégák, akik a parlamenttől érkeztek, de a bizottságtól és a spanyol elnökségtől is voltak ott kollégák, akikkel egyébként rendszeresen ezt még cserélünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is állnak a munkák az és ott megvitattuk azt, hogy hogy lesznek a következő ütemtervek. Április 29-én, 30-án lesz az Eurodig találkozó, amely egy olyan platform, amely a hatóságokat, az nemzeti IGF-eket, valamint az Európa Tanács és a civil szervezetek, illetve az Európai Parlament részvevőit fogja összefogni. Ez Madridban kerül majd megrendezésre a spanyol elnökség égisze alatt és a spanyol kollégák azt mondták nekünk el, hogy egyelőre Spanyolország még nem ö, határozta meg, hogy milyen szinten kíván a fórumon részt venni. Tehát, hogy ez mennyire lesz fontos az ő prioritási listáján. Minden esetre mi azt szeretnénk, hogyha a Vilniuszi találkozó egy fontos találkozó lenne, hogy a fórum továbbra is összeüljön, és hogy az ICAN átalakításával kapcsolatban fontos lépéseket lehet majd ott tenni. A spanyol elnökség egyébként konzultációkat folytat tagállamokkal ebben a kérdésben, és fontosan az, pontosan ezért, hogy ezt a témát a napirendjén elhelyezze. Fontos az afrikai országokról is beszélni, hiszen a delegációnk mindig is azt védte az IGF-en belül is, hogy Vilniusra egy workshopot kellene összehozni, amely az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek együttműködéséből jönne létre, és ugyanakkor részt vennének rajta az afrikai parlamentek képviselői is. Ugye van egy delegáció, amely Kelet-Afrikából érkezett, és vannak ugye indiai, illetve braziliai delegációk is, akiket nagyon érdekli az európai kezdeményezés. Tehát ebből a szempontból két dolgot lehetne elképzelni az előkészítés során. Egyrészt valamelyik kollégánk elkísérhetné Genfbe február 9-én a bizottság képviselőjét, ugyanis ezen a Genfi találkozón esik majd sor a Vilniuszi találkozó előkészítéséről, és azután még a parlamentek képviselőivel, a nemzeti parlamentek képviselőivel is egyeztetni kellene arról, hogy a Vilniuszi IGF szeptemberben jól működjön, és ott jól tudjuk majd képviselni az érdekeinket, ezért előkészítő munkára van szükség. Ugyanakkor a spanyol elnökséggel és a belga elnökséggel is egyeztettünk, hiszen a belgák is meg tudtak, tehát a belgák is biztosítottak minket arról, hogy ők is folytatják majd ennek a témának a tehát tovább viszik majd ezt a témát, és fontos lenne, hogyha kiterjesztenénk a védelmünket. Számunkra ugyanis az internet egy jogi kérdés. Az irányelveink és az e- Európa Tanács is számunkra fontos dolgokat fogalmaznak meg, de mi inkább a jogi oldalra szeretnénk oda figyelni, például a szájberbűnözés kérdésére. Ez nagyon fontos európai szempontból, ugyanis jó lenne, hogyha egyfajta együttműködési ütemtervet dolgoznánk ki a nemzeti parlamentek képviselőivel, mert így minden bizonyal nagyobb súlyt tudnánk képviselni a nemzetközi fórumokon is. Még egy néhány hozzászólás van. Van Nisztelrooy úr következik. <clears throat> Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom azt, amit a jelentéstevő elmondott, hogy az internet kormányzásra vagy szabályozásra vonatkozó kérdésekre koncentrált, és már ez is önmagában is egy nagyon átfogó feladat. A parlamentet és a szakbizottságát tájékoztatni kell ugye erről a területről. Lehet, hogy tíz képviselő van a parlamentben, aki tudja, ismeri ezeknek az összefüggéseit, többen valószínűleg nem. Trautmann asszony is már beszélt erről. Ez a javaslat tehát, ami a parlament elé kerül, az illetékességeket veti fel alapkérdésekben, ez fontos. Fontos, hogy ez megfelelően szerepeljen az anyagban. Aztán az Európai Bizottságot és a tagállamokat is fel kell szólítani, vagy fel kell kérni arra, hogy vegyenek részt közvetlenül ezekben a kérdésekben. felmerül a kérdés, hogy az internet szabályozás fórum, ez a modell, ami nem jogilag kötő, nem kötőérvényű, de mégis az internet szabályait meghatározná, hogy ez vajon ennek lesznek-e parlamenti döntései, vagy parlament által elfogadott döntései. Fontosnak, jónak tartom, hogy a parlamentben beszélünk erről, Ami, amikor Kopenhágába mentünk, akkor hatalmas elvárások voltak a parlamenttel szemben. Azt mondták ugye, hogy a parlament, illetve az európai célokat kell Kopenhágában jogilag kötőérvényű célokká alakítani, de mindannyian tudjuk, hogy mi lett aztán Kopenhágában. A ö, tudományban ugyanez a helyzet. Nagyon különbözően gondolkodunk. Nézzük meg Kínát. Kína nagyon távol áll a mi alapértékeinktől, főleg ami az internetet illeti. Úgyhogy ebben a jelentésben koncentrálni kell, korlátozni kell magunkat bizonyos dolgokra, az információra, az internetre. Itt, itt van az ICAN, a reform agenda. Kérdezem, hogy mit jelent ez, vagy egyáltalán mennyit segít ez nekünk, hogyha folyamatosan kormányzati szintekre hivatkozunk, ahol aztán semmi nem történik? Legyünk büszkék arra, amit az internet csomagban sikerült elfogadnunk. Nincs szükség új vitákra. hiszen azoknak aztán már nem igazán lenne közük a fő témához, az internet szabályozáshoz. Szerintem kiváló volt a jelentéstevő összefoglalója. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány gondolatot hadd fűzek én is hozzá az elhangzottakhoz. Az ICAM megnyitásával kapcsolatos lehetőség Ugye önök is tudják, hogy néhány hónappal ezelőtt egy pozitív fejleményt tapasztalhattunk. Az amerikai kormányjal felvettük a kapcsolatot formálisan is. Valóban egyetértek mindenkivel, aki itt elmondta, hogy az internet általános jellegént meg kell őrizni, és fontos, hogy az emberek érdekeit védjük, de ugyanakkor nagyon óvatosnak is kell lennünk. Az hát Európai Unió legyen aktív, de ugyanakkor óvatos. Ugyanis azt kockáztatjuk, hogy egy államosított, központosított szervet fogunk létrehozni. Nem lehet internetes ENSZ-t létrehozni. Hadd mondjak egy példát, hogy jobban illusztráljam, hogy mire gondolok. Van most egy olyan folyamat, amely megpróbálja átalakítani a ciril betűket, illetve a kínai betűket, és ezeket összhangba hozni az arab, illetve az európai betűkkel. Ez hasonló kezdeményezés. Nagyon nehéz lesz. Ezt csak azért mondom, hogy ez, ez körülbelül olyan nehéz ebből a szempontból, mint, mint ezeket a különböző ABC-ket összeegyeztetni. A különböző érdekeket is ugyanilyen nehéz összeegyeztetni. Köszönöm szépen a szót nem akarom túlságosan elhúzni ezt a vitát, de engedjék meg, hogy megemlítsem, hogy itt egy nagyon fontos témáról van szó, ugyanis ez egy olyan téma, amelyben az Európai Parlament mindenképpen el kell, hogy mondja a saját véleményét. Most életbe lépett a Lisszaboni szerződés, és a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően sokkal nagyobb kompetenciákat kap az Európai Parlament az emberek, az állampolgárok jogainak védelme területén. Az elmúlt hónapokban már nagyon sokat vitáztunk arról, hogy a felhasználóknak milyen jogaik vannak. Azután azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az adatvédelmet is tiszteletben kell tartsuk, sőt elő kell, hogy mozdítsuk, és az internetes szabadságokat is támogatnunk kell. Tehát mindezek miatt úgy gondolom, hogy a parlament konstruktívan részt kell, hogy vegyen ebben a munkában, nem szabad, hogy kihúzza magát belőle. A következő digitális témával foglalkozó biztostól azt követeljük, hogy állandóan vegyen részt ezeken a találkozókon. Jó magam, részt veszek egy olyan szakbizottságban, amely ki fog engem küldeni az összes internetes fórumra, ugyanis ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálunk a jelentéstevőnek, és támogatjuk őt. Köszönöm az Európai Bizottság részéről. Nipel úr. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Just two points. Köszönöm szépen, elnök úr. Két pont. Az icann kapcsolatos e, elemzés. Igen, ez egy e, magáncég, igen, e, köz jó, közjószágot szabályoz az Egyesült Államok kormánya és Aiken között egy egyezmény született, amelyben ez is szerepel, így úgy, hogy úgy látszik, hogy az eh, USA kormánya részéről hát kezdene, kezdenek megváltozni a dolgok, de hát a puding próbálja az evés, ugye meg kell nézni, hogy hogyan, hatá, hogyan eh, valósítják meg ezt az egyezményt. Ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog az IGF. Az Európai Bizottság és a tagállamok az nagyban támogatják ezt az IGF kezdeményezést, bottom-up kezdeményezés, egyedi kezdeményezés, amely mindenre kiterjedhet, és nagyon örülünk annak, hogy hogy az Európai Parlament is részt vesz ezen, és az Európai Bizottság részvétele valódi európai részvétel és fontos lenne, hogy más parlamenti képviselők és akár nemzeti parlamenti képviselők is vegyenek részt ezen az internetes szabályozási fórumon. Köszönöm. Tuznovszki úr, tessék, öné a szó. Děkuji, pane předsedo. Já jenom za skupinu ICR eh, e eh, považuji skutečně tento, eh, tuto diskuzi za velmi... Én annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy nagyon komplex kérdésről van szó, ahogy ezt már említette Szuza Wagner úr, és valóban a hatály nagyon-nagyon széles. Nem igazán tudjuk felsorolni azokat a listák, azokat a pontokat, amelyekre ki kell, hogy térjen ez a téma. Tehát nyitott kell, hogy legyen a vita. Biztos vagyok benne, hogy az IGF hasznos fórum, az internet is hasznos, azonban nem szabadna túlzásba vinni az intézményesítést, ahogy Fanniszter is említette már csak néhányan vannak, akik átlátják ennek a kérdésnek a komplexitását. És hogyha erre a vitára tíz, évre, tíz évvel ezelőtt került volna sor, azt mondtuk volna, hogy az internet csak az egyetemi közösség, tudós közösség ügye, most már teljesen más azonban a helyzet, megvan ennek a közösségnek, a, megvannak a szabályai. Én, én nem igazán támogatom a túlságosan rigid, szigorú um, intézményes hátteret. Persze Európának a közérdeket kell védenie, és hallatnia kell a hangját, de nem szabadna túlságosan beleavatkozni. A dolgok mennek a maguk útján, és az ECR nevében szeretnék eh, hozzájárulni ehhez a jelentéshez a saját eh, internetes, illetve számítástechnikai tudásommal. Köszönöm szépen, mondja az elnök Susa Wagner, szeretne hozzászólni még végezetül. Eh, mm, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, először is szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásaikat, Trautmann asszonynak mondom, hogy Spanyolországban meg fogom tenni a megfelelő lépéseket arra, hogy kiderüljön, hogy ez a rendezvény egyetem milyen szinten fog zajlani. És utána önöktől fogok kérni majd arra szólóan megbízást, hogy mit képviseljék, tehát főként az óvatosság elvét, mert hiszen ezt óvatosan kell kezelni ezt a témát, és így fogom megírni a jelentést. Igen, köszönöm szépen, érdekes ebédszünetet kívánok minnyájuknak, és akik még nincsenek itt, azokat is háromkor fogunk találkozni. Három órakor itt, ebben a teremben. Köszönöm.